Kedves kollégák, azt javaslom, hogy mindenki foglaljon helyet. És a 13-as napi rendi pontunknál tartunk. Hogyha a kollégák helyet foglalnának, akkor tudnánk folytatni az ülést. A napi rendünk 13. pontjával kapcsolatban kollégánknak, Iljana Iotova asszonynak adom meg a szót, hogy véleménytervezetét megvizsgassuk a nők munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban címmel. Ez egy vélemény tervezet, amit a Nőjogi Szakbizottságnak fogunk benyújtani. A jelentést asszony ilyen szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Bolgár nyelven fogom folytatni. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a titkárságon is, hogy előkészítették a véleménytervezetemet. A nők munkahelyi problémáival kapcsolatban nagyon sokat beszéltünk már. A munka és a magánélet összeegyeztetése az egyenlő fizetések, a családi juttatások, különböző formájú diszkrimináció, különösen a különböző vagy más etnikai csoportból érkező nők esetében fontos a kettős diszkrimináció problémája. Az is lényeges, hogy ezek a problémák minden erőfeszítésünk ellenére fennmaradnak. Azok, a nők azok, akik a megszorításoktól a leginkább szenvednek a tagállamokban, a, sőt a fiatal lányok azok, akiket leginkább érint a gazdasági válság és ennek következményei. Ugyanakkor nem ők a hibásak ezért a válságért. Az Európai Bizottságnak fel kell mérnie, azt, hogy a megszorító intézkedéseknek milyen hatása van a nők munkaerőpiaci helyzetére, hogy megvizsgáljuk, milyen lépéseket kell hozni. Európának munkahelyekre, munkaminőségre, egyenlő esélyekre van szüksége, hogy aktívabban foglalkoztassuk a nőket. Ma minden 10-ből 9 munkahelyet a szolgáltatási szektorban hoznak létre. Az egységes szolgáltatási piac nagyon sok munkahely lehetőséget tud teremteni. Ezek olyan munkahelyek, amelyekre sürgős szüksége van a válságban az EU-nak. És éppen ezt javasoljuk a véleménytervezetben. A szolgáltatási ágazat potenciáját tovább kell növelni, és a dolgozóknak ki kell tudniuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket ez az ágazat nyújt. A foglalkoztatás egyharmada a szolgáltatási szektorban valósul meg. Ennek a fejlesztése lehetne az egyik módja, hogy 2020-ig a 75%-os foglalkoztatást elérjük, ahogy ezt az Európa 2020-as stratégia is célozza. A kizsákmányolás nagyon gyakran megjelenik a szolgáltatási ágazatban, különösen az alsóbb szinteken. Olyan munkahelyekről van szó, amelyeket általában nők töltenek be. A szociális partnereknek ezért olyan minimum normákat kell kialakítania, amik például a kollektív tárgyalások és a szervezet, rendezett szerződések révén rendet teremtenek ebben a szektorban. Az is fontos, hogy a személyszolgáltatást vagy háztartási munkát végzőknek is garantáljuk, hogy tisztességes munkakörülményei legyenek. Nagyon sok nők által végzett munka, ismételt, repetitív munka vagy háztartási munka körébe tartozik. A migráns munkásoknak nagyon magas az aránya a szolgáltatási ágazatban. Ezek az emberek leggyakrabban szerződés nélkül dolgoznak, vagy nagyon alacsony fizetésért, és nincsenek védett szociális jogaik, társadalombiztosításuk. Őket ugyanúgy kellene védeni, ahogy a tagállami befogadó állami dolgozókat védik. Az is fontos, hogy az emberek készségeit javítsuk. A magas munkanélküliség egyik fő problémája, fő oka az, hogy a készségek és a szakmai tudást igénylő munkahelyeken a, az igényelt szakmai tudás nem esik egybe. Sajnos nem tudtam minden témát lefedni, mert korlátozott hely áll rendelkezésemre, de e dokumentum alapján jó megoldásokat tudunk kitalálni, és nagy érdeklődésre várom módosítási javaslataikat is. A Foglalkoztatás és a Nőjogi Bizottság, valamint az Európai Bizottság együtt konkrét intézkedéseket kell, hogy megfogalmazzon, köztük jogszabálytervezeteket is, hogy a nők munkakörülményeit javítani tudjuk, annak érdekében, hogy a szolgáltatási ágazat lehetőségeit kiaknázzuk. Kérdezem az Európai Bizottságot, hogy kívánne jogszabályokat elfogadni a területen, hogy a be nem jelentett munkával és a kizsákmányolással felvegye a küzdelmet, hogy a nők készségeit javítsa, hogy vonzóbbá váljanak a munkaerőpiacon. Egy irányelv, ami a szolgáltatási irányelvet célozná, vagy valamilyen horizontális jogszabály, tervben van-e, melyik utat kívánja járni az Európai Bizottság. Értem, hogy ez egy széles körű és bonyolult téma, de hogyha egy ilyen jogszabályt elfogadunk, az nem lenne hatékonytalan, remélhetőleg. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Koh Merlin asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a bevezető szavait. Ismerem ezt a problematikát, amikor egy bizonyos véleményt el kell készíteni ilyen témában, és arra gondoltam, hogy kicsit csodálkoztam, hogy ugye a nők problémájáról van szó, de tulajdonképpen az utolsó pont szól az igazából a nők konkrét problémájáról. Egyébként meg egyen, egyenlően érvényesülnek a férfiak és a nők problémi, problémái a szövegben, de nyilván azért fontos volt, hogy röviden a meghatározott kereteken belül tartsa a szöveget a e, vélemény előadója. Azt hiszem, hogy a legfontosabb pontokat felsorolta, és tegnap a Nőjogi Bizottságban ezt a dokumentumot nagyon alaposan megtárgyaltuk, egyes pontokban mélyebben is belementünk, de azt hiszem, hogy ennek a szövegnek a foglalkoztatási bizottság is nagyon jól megfogta a leglényegesebb pontjait. Egy dolgot szeretnék külön megemlíteni, amit szeretnék kicsit jobban konkretizálni, a kettes ponttal kapcsolatban, ahol a szabályozás és a minimum szabályokról van szó. itt az a kívánságunk, hogy ne a tagállamok hatáskörébe, hanem európai szinten szerveződjön meg az ezzel kapcsolatos adózásnak a, a megszervezése, hogy ne legyen túl sok különböző nemzeti szabályozás. Köszönöm szépen, kívánja más hozzászólni. Cuba asszony. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, em primeiro lugar, eu queria referir uh, que... Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, nagyon fontos jelentéshez adott véleményről van szó, hiszen meg kell határozni azt, hogy mi a szolgáltató szektor, és azokat a problémákat kell kidomborítania, amelyeket, a, amelyek elő a nők állnak, amikor a szolgáltató szektorban dolgoznak. És ezek olyan problémák, amelyek súlyosabbak néha, mint az uda, ugyanabban a szektorban férfiak, dolgozó férfiak problémái. Több módosítót is benyújt majd a frakcióm, de azt már is elmondanám, hogy nem értek egyet a jelentés előadójának azon ö, hozzáállásával, miszerint szükség van a rugalmasság növe, növelésére, a szerződések területén. Én elég sokat tudok a munkaerőpiaci szerződésekről, és tudom, hogy amikor a rugalmasságot a munkajogba gyakorlatilag standardként próbáljuk bevezetni, akkor a rugalmasság egyirányú utcába vezet, a munkavállalók előnyeire nem dolgozik, csak a munkaadók érdekeit szolgálja. Tehát egyrészt e, e, két dolog van itt, rugalmasság a munkahelyen, hogyha a nők kérik, hogy legyen, lehet, lehessen nekik rugalmasabban dolgozni a család és a munkahelyi élet harmonizálása érdekében, az, az egy dolog. De az egész másik dolog, hogyha a munkaadó kényszerít rugalmasságot a munkavállalókra, különösen a női munkavállalókra, amelyet ők, amelynek ők szinte lehetetlen, tehát amelynek ők nem tudnak megfelelni, mert így nem tudják összeegyeztetni a családi életet és a munkavégzést. Ez már egy egész másik fajta rugalmasság. A stabil ö, szerződésekre, a szabályozott munkaidőre igent mondunk, arra is, hogy lehetségessé kell tenni a nők számára, hogy jobban összetudják egyeztetni a munka, munkavégzés és a családi életet. Az ilyen fajta rugalmasságot támogatjuk, de a másik fajtát nem. Nem kérem még valaki szót, Karimani asszony. Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, asszonyom, elnök asszony. Nyilván a válság első áldozatai általában nők, akik olyan szakmákat és kvalifikációkat képviselnek, amelyek általában viszonylag gyengék. Két nagy kérdés merül fel a jelentés kapcsán. A munka nehézsége egyfelől, amely lehet fizikai nehézség vagy pszichés nehézség, ezzel is foglalkoznunk kell E, és ez már is kapcsolódik a nyugdíjkérdéshez, illetve a munkakörülményekhez is, mert e, hát ugye minden mindennel összefügg. E, a másik dolog, amivel foglalkozni kell, az a veszélyes anyagoknak való kitettség kérdése. Itt a megelőzés és az előrelátás kérdéséről van szó, ez is szerepelnie kellene a jelentésben, hiszen a termékeny korú nők sajnálatos módon ugyanúgy kezelnek veszélyes anyagokat, mint mások is, és nem szabad őket ilyenekre kényszeríteni. Tehát itt a munka értékéről van szó, arról, hogy hogyan dolgozhatnak a nők, a munka körülményekről, a munka szervezésről, és mindjárt befejezem, elnök asszony, tehát ezeket a problémákat előre kell látni, és lehetőleg meg kell előzni. Köszönöm. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy többen nem kértek szót, ezért vissza is adom a szót Jotova asszonynak, hogy zárja le. Köszönöm, elnök asszony, teljesen egyetértek a kollégákkal, és látom a módosítókból is, hogy mennyire bonyolult ez a e, kérdés. Most azt e, javaslom, hogy e, önök a további hozzájárulásaikkal gazdagabbá tehetik a jelentést, és egy jobb jelentés készülhet a Nőjogi Bizottságban. Így köszönöm. Most akkor beszéljünk a nap naptárról. Június 4-én kell beadni a módosítókat, június 20-án fogjuk megvizsgálni a módosítókat, június 21-én szavazunk róla. A Nőjogi Bizottság ugyanis július 10-én fogadja el a saját jelentését. Ezzel most Eh, lezártuk az elektronikus szavazás előtti részt, eh, amely 9 óra 30-kor lesz, egy picit felfüggesztjük tehát a munkát. Um, plutôt que... Attendez. Nem, nem, menjenek ki. Ahelyett, hogy felfüggesztenénk az ülést, a úr, Est-ce que je peux proposer que monsieur... Javasolhatom-e azt, hogy fel úr összefoglalja a tori, tori, torinói missziónkat. Tehát javasolhatom-e azt, hogy a szavazás előtti időt használjuk ki arra, hogy összefoglalja a torinói utunkat, hiszen azok, akik most itt vannak és meg tudnak minket hallgatni, azok a délutáni utolsó pont alatt már biztos nem lennének itt. A 28. napi rendi pont következik tehát. és Sógor úr, aki szintén ott volt, már úgysem lesz így délután, úgyhogy most gyorsan megadom a szót, a, hogy a kolléga úr összefoglalhassa, hogy miről is történt, mire is került sor Torinóban. Köszönöm szépen! Torinói látogatásunkon sok kolléga részt vett. Torino az egy nagyon szép város, egyrészt ez volt az oka, a másik, mégiscsak ketten voltunk ezen, ebben a nagyon érdekes intézményben. Nagyon kicsit tudunk ennek az alapítványnak a munkájáról. Azt mondanám, hogy a legtöbb tagja a foglalkoztatási szakbizottságnak igazából azt se tudja, hogy ez az intézmény létezik. 20 millió eurót kapnak évente, 130 alkalmazottjuk van, mindannyian nagyon magasan képzettek, és bizonyára megkapták a képviselőknek kiküldött összefoglalót, ami beszámol a látogatásunkról. Az Európai Unión kívül sok ország képviselője ott volt, és amikor meghallgattuk a prezentációikat, hát igazából azt gondoltam, hogy ránk férne, hogy közülük is néhányan a mi tagállamainkban dolgozzanak. Az, hogy a harmadik országokban dolgoznak, ennek a fő célja az, hogy az ott élő emberek megtanuljanak olyan dolgokat, amiket még nem tudnak, de tőlünk megtanulhatnak, és elkezdhessenek dolgozni. és jól együtt tudjanak működni a munkaadók és a munkavállalók. Tehát a szervezetnek a célja, hogy a szükséges képzést megadják az embereknek ahhoz, hogy elkezdjenek dolgozni a munkaerőpiacon, megtanulják, hogy hogyan tudnak dolgozni azban az országban, ahol élnek, és megtanulják, hogy hogyan tudnak tárgyalni saját érdekükben. Ahogy mondtam, a legtöbb ember, akivel találkoztunk, rendkívül magasan képzett szakértő, különböző országokból érkező szakértőkről van szó. Falta. E, akik ott dolgoznak Torinóban, egyetlen dologban szenvednek hiányt szerintem. Jobban meg kellene világítanunk az ő sikereiket, és hát adott esetben kudarcaikat is, mert hát arról is beszéltek, hogy van ilyen is néha. És én azt javasoltam, hogy jöjjenek el ide, hozzánk a szakbizottságba, és mutassák be a munkájukat. Tehát további és több kommunikációt javasoltam a két testület között Nyilván kapnak finanszírozást az Európai Bizottságtól is, és ennek következtében is valósulnak meg ezek a sikerek. Ez a szervezet, ez az intézet Eh, ismeri azokat a nehézségeket, amelyekben egyébként eh, azokban az országokban, amelyekben ők eh, dolgoznak. Itt például az ukrajnai helyzetre is gondolok, amelyről ők rendelkeznek ismeretekkel, és egyéb Európai Unión kívüli országokról is. Én örülök annak, hogy Ukrajnában és Belorussziában is folytatja a munkáját ez az alapítvány, és nem szűnik meg a munkájuk eh, a politikai nehézségek miatt. Azt javasolnám tehát, hogyha legközelebb látogatást teszünk eh, közöttük, akkor eh, menjünk többen, mert most hárman indultunk volna el, de az olasz kollégánk megbetegedett, így aztán csak ketten jártunk Torinóban Nekem is volt egy kis balesetem, amikor megérkeztünk, és ezért be ke- össze kellett varratnom a fejemet. Euh, euh, Köszönöm. Valóban ezeket a hagyományt folytatnunk kell. A delegációk beszámolóját természetesen követnie kell egy megbeszélésnek itt a szakbizottságban is. Nyilván minden információt nem lehet megosztani, de a kezdeményezést, amely ilyenkor születni szokott, azt mindig üdvözöljük. Én magam részéről is jártam Torinóban két éve, és ugyanezt tapasztaltam, mint önök most. Ez az ügynökség, ez az alapítvány egy nagyon tiszteletre méltó munkát végez, nagyon talpra esett igazgatónője van, aki teljes mértékben átlátja az alapítvány munkáját, átlátja a szomszédsági országok munkajogi helyzetét, illetve az észak-afrikai országok munkajogi helyzetét, és tavaly például tartottunk egy együttes ülést azon a négy alapítványjal, amely eh, az adott témákban érdekelt, és megosztották velünk eh, tapasztalataikat. Ez a négy eh, alapítvány, amely minket érint, és amelyel mi kapcsolatot tartunk, valóban a legjobb ügynökségek közé tartozik, és ezt nem azért mondom, hogy a mundérunk becsületét védjem, itt a munkaügyi foglalkoztatási és szociális kérdésekben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy erre a segítségre, erre a szakértelemre szükségünk van a munkánkhoz. Fontos az, hogy a foglalkoztatási bizottság összes tagja a költségvetési tárgyalásokon képviselje ezt az álláspontot, mert a tanácsban vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy a szakértőkre kiadott pénzek, az ügynökségre kiadott pénzek eh, eh, teljesen értelmetlenül kerülnek eh, elköltésre, ezt pedig nem hagyhatjuk, hogy ez a gondolat elhatalmasodjon. Ezek kiváló intézmények, és ezek munkáját mi magunk is felhasználjuk. Én egy decentralizált ülést javasolnék, javasolhatnék Torinóban ahhoz, hogy tényleg mindannyian megfordulhassunk ott, de sajnos a költségvetési megszorítások miatt egy kihelyezett ülést nem tarthatunk Torinóban, mert nincs erre pénz. Sajnálatos módon vannak bizonyos korlátok, amelyek eh, nem engedik meg nekünk, hogy eh, sok kollégát elküldjünk ilyen misszióra. Ennek a látogatásnak a mérlege természetesen, mint mindig most is szerepel a napirendem, és eh, a célunk az, hogy mobilizáljuk a szakértelmét ennek a, az ügynökségnek. Nem kell különösebb szakértelem ahhoz, hogy lássuk, hogy egy ilyen ügynökség milyen mértékben tud bennünket segíteni, abban, hogy megértsük például a szomszédsági politika alá tartozó országok helyzetét, és ezért is szükséges kommunikálnunk folyamatosan az alapítvány képviselőivel. Köszönöm még egyszer ezt a beszámolót, és azt, hogy egy kicsit előrehozhattuk a napirendben ezt a témát, és ezzel au point. Voilà. Euh, au point 14 et donc a 14-es pontra, és ezzel elkezdődik a szavazás is. Mindenkinek itt van -e a szavazólapja, kérdezném. Est-ce que tout le monde a sa liste de Tehát itt van-e a szavazó kártya és a szavazó lista? 14-es pont következik. A területfejlesztés szerepének optimizálása a kohéziós politikában. Ez egy regi szakbizottság számára készített jelentés. Jusmenova asszony az ALDE részéről készítette ezt a jelentést. Szavazunk róla, egyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második bekezdés A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum három frakciótól ki van mellette, Ki van mellette tehát? Én úgy tudtam, hogy az EPP ellenzi. Ki van ellene? Ki tartózkodik? E, ezt elfogadtuk. Megyünk tovább a hetes bekezdésre. Bulan úr módosítója, szóbeli módosító következik. Van-e valaki, aki ellenzi? Nincs tehát az így módosított formában szavazunk ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum, megint csak négy, négy frakciótól ki van mellette, három frakciótól ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosító, Schröter asszony ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hármas bekezdés, kompromisszum, C kompromisszum, négy frakciótól ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtók. 15-ös módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, még mindig a hármas bekezdés után 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es bekezdés 18-as módosító kiesik, tehát okafogyottá válik, és aztán az összes többi a 24-esig, 24-es Dajcsúrtól ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ezt nézzük meg, jó, a 25-öst igazuk van, ellenőrizzük éppen, nem? Akkor ezt elfogadtuk. Következik a négyes bekezdés után, a 26-os az, az okafogyott, akkor megyünk a 27-es, Frederik Derden ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 28-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, négyes bekezdés után az e-kompromisszumos módosító következik, két frakciótól ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ha szóbeli kiegészítő következik a 30-as módosítóhoz, ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mindig, még mindig szóbeli kiegészítővel, ha nincs ellenvetés, eh, akkor megszavazzuk mellette, ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. Eh, F kompromisszumos következik, négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös után 36-os módosítóm Pupakis úrtól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos bekezdés G kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42-es Bulanúrtól szóbeli kiegészítővel, de úgy látom nincs ellenvetés, tehát akkor a szóbelivel együtt szavazunk róla, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos bekezdés után a 43-as okafogyott, a 44-esről szavazunk Papadopulo asszony mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 45-ös szóbeli kiegészítéssel ez kiesik, tehát okafogyottá válik, és jön a 46-os papadopulasszonytól mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, és most pedig géppel szavazunk a teljes jelentésről, illetve véleményről. Megnyitom. Mindenki szavazott? Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 42-en szavaztak, 40 szavaztak, 38 mellette egy ellenvetés és egy tartózkodás. Nous passons au vote sur le point 7. Megyünk tovább, 16-os téma, Európai Statisztikai Program 2013-2017 között. Ez Kós Ádám úr jelentése. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes cikkhez, jó, akkor a, a 26-osról ellenőrző szavazást tartunk, mondja az elnök. Lezárom a szavazást. 23 a mellette, 18 ellene, és nulla tartózkodás. A kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Rika Maner a 30-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. B kompromisszum ké, négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es módosító okafogyottá válik. C kompromisszum következik négy frakciótól, ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-est visszavonták. Következő szavazás a 38-as módosító Papadopulo asszonytól, itt van szóbeli kiegészítés, amelyhez úgy látom nincs ellenvetés, tehát szavazunk a 38-asról mellette, ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 8-as cikkhez 39-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 40-es eh, módosító mellette ellene tartózkodók eh, elfogadjuk mellett, 41 es visszavonták, 42-es módosító következik Papadopulo asszonytól mellette, ellene tartózkodók elutasítva. D kompromisszum három frakciótól mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító a raportőrtől mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum négy frakciótól mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 49-es Deli asszonytól mellette ellene tart, kicsit késő, korán szavaztak, 49-es ki van mellette? Ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 50-es Rika Manner mellette ellene tartózkodók elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55-ös Thomas Hendeltől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk következik 56-os külön szavazás, részenkénti szavazás eh, a szocialisták kérésére, és az end unrest szavak nélkül az első részről szavazunk, mellette ellene tartózkodók eh, második rész, end unrest, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57-es Gönc Kinga mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos a raportőrtől mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 Thomas Handel szóbeli kiegészítés, Papadopulo asszonytól nincs ellenvetés, van, van ellenvetés, akkor az eredeti szövegről szavazunk, az 59-es mellette ellene tartózkodók ellene, tartózkodók elutasítva. 60-as Thomas Handel mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 61-es mellette, ellene, nem volt világos. 61-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodók ezt nézzük meg géppel, gépi ellenőrző szavazást tartunk, nem akarok hibázni. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 19, 20 mellette, 23 ellene, tehát ezt nem fogadtuk el. F kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 63-as mellette ellene 63-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 64-es Papadopoulos, hogy mellette ellene tartózkodók elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 67-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum három frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 73-as okafogyott, 11-es következik Kósa úrtól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 74-es Kinga Gönc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 75-ös Papadopul hogy mellette ellene ezt nézzük meg, ellenőrző szavazása 75-ösről megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni? Akkor lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 18 mellette, 23 ellene, ezt nem fogadtuk el. Következik a 76-os mellette, ellene tartózkodók, ezt lehet elutasítottuk. H kompromisszum négy frakciótól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább, 79 Rikamanner mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13-ast visszavonták, 81-es következik Thomas Handel mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 82 Pupakis mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es raportőr mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös Papadopulo asszonytól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os Franz Obermeier, van egy szóbeli módosító Papadopoulutól, nincs ellenvetés, akkor így teszem szavazásra, mellette ellene tartozók elfogadtuk, 17-es Karimadeli mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 Papadopoulou mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 Thomas Hendel mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 21 Thomas Endel mellette ellene tartózkodók elfogadtók, 22 Obermeier mellette ellene, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 ugyanattól szemétől mellette ellene tartózkodók elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nos, akkor most szavazásra bocsátom az egész véleményt, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 45-en szavaztak, 41 mellette, 2 ellene. Eh, gratulálunk a raportőrnek. Et nous en venons. És most következik a 17-es napi rendi pont. A három oldalegyeztetésre szól mandátum a 2013 évi költségvetéssel kapcsolatban a véleményt készített Filip Bujan. Egyesbe kezdés, A kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító Kárnok mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum. Három frakció támogatta mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk négyes módosító mellette ellene tartózkodás. Gönc Kinga módosítójáról volt szó az elnök asszony szerint. A tízes módosító jön, Ines asszonytól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még mindig második bekezdés, 11-es Gönc Kinga mellette szóbeli kiegészítéssel a szobeli kiegészítés senki nem ellenzi, akkor mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk a hármas bekezdés C kompromisszum mellette. Tartózkodás, elfogadtuk. Még mindig a hármas bekezdés 16-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes bekezdés 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. il n'y a pas, Excusez-moi, j'ai un doute sur la liste de votre... Elnézést, nem értem teljes mértékben a listát. A jelentéstevő magyarázza meg, hogy miért a 17-18-as után jön a D kompromisszum. De itt egy, mégiscsak egy új bekezdésről van szó. Hogyha elfogadjuk, akkor a negyedik bekezdés után kell tenni. Teljesen összezavarodtam, de mindegy. Akkor a D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem, nem, nem, elnézést. Teljesen összezavarodtam, elfelejtettem a 18-as Gillambert módosítót. Elnézést kérek. 18-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk de még csak a Not Least of Older Workers pont pont pont ICT sectorsről szavaztunk, majd a 17-esről nem. Akkor most a 4-es bekezdés után jön a 20-as módosító, szintén Cuber asszonytól, szobeli kiegészítéssel, ezt senki nem ellenzi. Jó, akkor szavazunk róla az eredeti verzióban szavazunk mellette. Nem, nem fogadtuk el a szóbeli kiegészítést, tehát az eredeti szövegről szavazunk, mert hogyha a szóbeli kiegészítés valaki ellenzi, akkor az eredeti szövegről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, és nagy mértékben elutasítottuk most jön a 21-es módosító, ez okafogyott, még mindig negyedik bekezdés, 22-es cuberasszony, részenként szavazunk, első rész. A considers pont, pont, pont mondat nélkül. Az első rész mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második rész, az utolsó mondat. mégis szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes bekezdés, 23-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötödik bekezdés, 24-es mellette, Darden és Bújár uraktól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös Zuber mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os Dardenbuja mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es Darden úr és Prieto úr mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6. bekezés 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 Darden mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Így ezzel szavazással végezhetünk, a, mármint a módosítókkal végeztünk, az egész szövegről elektronikusan szavazunk, mellette. Nem, nem, mondja az elnök azt, hogy megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni, akkor lezárom. 45-en szavaztunk, 38 igen, 4 ellene. Gratulálunk a jelentéstevő úrnak. Nagyon jó tárgyalt. Következik a 18. napi rendi pont, út a munkahely teremtő fellendülés felé. Egy szobali választ igénylő kérdést fogunk megszavazni, illetve egy állásfoglalási indítványról szavazunk. Én vagyok a jelentéstevő, és azt javaslom, hogy először a szobevászt igénylő kérdésről szavazzunk. A bevezető részre van egy egyes módosít, amit a néppárt nyújtott be mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. A kérdésre vonatkozóan de hát ez világos volt. Tehát a kérdésre vonatkozó volt egy kettes módosító, a népát nyújtotta be, részenként szavazunk. Az... De hát mondtam, hogy világos. Ellenőrizni akarják az egyes módosítót. nem állok ellen a néppárt kérésének. Mindenki tudott szavazni? Igen? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 43 szavazóból 22 igennel szavazott, 20 nemmel. Igazuk volt, igazuk volt, ellenőriztük, megérte, mert elfogadtuk. Az egyes kérdéssel kapcsolatos második módosító néppárt részéről két részben. Első rész. What does toll a Wage Setting Systems-ig mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész, mellette. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor ez egy kiegészítő kérdés lesz, tehát mellette, ellene, tartózkodás, ezt a második részt elfogadtuk, kiegészítő kérdésként. Következik a harmadik módosító. Nem ez oka fogyott. Nem, nem, mégsem. A hármas módosítóról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Negyedik kérdés, amit a négyes módosítóval aladbevezetett be, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a teljes kérdésről szavazunk, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és 43 szavazóból 40, 37-en mellette szavaztak, 3 tartózkodtak egyáltalán. Következik az állásfoglalási indítvány. Egyes bekezdés B kompromisszum. Három frakciótól mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. ellenőrizzük a B kompromisszumot. a Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 42 szavazat érkezett, 22 igen, 17 nem, két tartózkodás. Valóban elfogadtuk. A 22-es módosító mellette. zöldektől ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as eszendétől mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 zöldek mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 zöldek mellett. Ez szóbeli kiegészítéssel, ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor így szavazunk róla mellette, ellene. A liberálisok nem szavaznak? 25 mellette, ellene Tartózkodás. Na jó, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, ha mindenki szavazott. 42 igen, 19 igen, mondja az elnök asszony, 17 nem, 16 vagy 6 tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette három frakció nyújtotta be, ellene tartózkodás elfogadtuk. És következik ezzel a 30-as módosító, amit az SND nyújtott be mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 31 a liberálisoktól mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es liberálisok, szóbeli kiegészítéssel, jelentéstevőtől, ezt senki nem ellenzi, akkor szavazunk róla. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33 ECR mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva. 34 a negyedik bekezdésben, nem, a 36-os mellette ellen, nem, a 34 mellette ellen tartózkodás elutasítottuk, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a negyedik bekezdés 37-ese mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést, ki elfelejtettem megszavaztatni. 35-öst a néppárt részéről, elnézést még egyszer. Ide visszatérünk mellette, ellene tartózkodási, és elfogadtuk. Ötödik bekezdés, D kompromisszum. Négy frakció a be, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatodik bekezdés, 40-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 40 egyes néppárt mellette. Ellen tartózkodás elfogadtuk. Hetes bekezdés 42-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcadik bekezdés E kompromisszum. Négy frakciótól mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 46-os módosít az SND frakciótól. Ez talán megszasztatjuk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Most pedig következik 8. bekezdés, 48-as részenkénti szavazás, a liberálisok kérték, Első rész. A to address, stb. stb. nélkül, mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Tout le monde a pu voter? Mindenki tudott szavazni, akkor lezárom. 42 szavazatból 21 mellette 20 ellene, az első részt elfogadtuk. Ki szavazza meg a második részt elutasítottuk. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 51 mellette. Itt részenként szavazunk az ALDE kérésére első rész az end to extend nélkül, már első rész mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk, második rész, ellene tartózkodás, elutasítva. 52-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 9. bekezdés F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9. bekezdés 55-ös zöldek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10. bekezdés 56-os néppárt mellette. Itt egy törlésről van szó. Ellene tartózkodás ellenőrizzük. Az 56-ost ellenőrizzük. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 42 szavazatból 23 igen, 17 nem érkezett, úgyhogy elfogadtuk. Következik a G 59-es mellette ellene tartózkodás mellette, 59 mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. Tizedik bekezdés 59-es. Mindenki szavazott, lezárom. 42, igen, 19, igen, 21, nem, egy tartózkodás. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es bekezdés H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ösből 63-as zöldek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os bekezdés I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os bekezdés 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es bekezés 67-es beke, módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19. bekezdés J kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as bekezdés 69-es néppárt mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es bekezdés K kompromisszum öt frakciótól mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19. bekezdés 72-es módosító részenként szavazó. Nem, nem, nem. Szóbeli kiegészítés jött az Áldétól. Ezt senki nem ellenzi, a 72-esnél tartunk, a 72-esnél senki nem ellenzi a szóbeli kiegészítést? Nem? Akkor így szavazunk róla mellette. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Vezető rendelkezés 21-es egyes módosítója mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Preambulum bekezdések jönnek A, elkompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B. Preambulum bekezdés ötös módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. D. Preambulum bekezdés. Na jó, az ötöst ellenőrizzük. Az elnök asszony mikrofon nélkül beszél. Alors, 43 43 szavazat érkezett, 18 igen, 24 nem, és az ötös módosító, tehát, ahogy mondtam, elutasítottuk. D preambulum bekezdés, hatos, mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik az F preambulum bekezdés, 9-es módosító néppárt, illetve a 8-as az Aldétól, mind a ketten törölni szeretnének mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük mert úgy gondolom azért elfogadták. Mindenki szavazott? Lezárom. 43 szavazatból 21 mellette, 21 ellene, úgyhogy nem fogadtuk el. Következik a 10-es módosító mellette. a Sóri, de hát Őri úr, szokás szerint nincs itt a szavazókártyám. És hogyha egy szavazat egyenlőség van, És les De hát az elején is mondtam, és mindig hozzászámoltam magamat. De kezdettektől fogva mindig hozzáadok egy-egy szavazatot. Valahová. Szavaz, vagy folytathatjuk? F, preambulum bekezdés, 10-es SND részéről. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 7-es az ECR részéről. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az eredeti szöveg marad, tehát következik 12-es módosító mellette. Ellen tartózkodás elfogadtuk, 11, SND mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellett, nem, igen, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. J. Preambulum bekezdés 17-es néppártól szóbeli módosítással, amit a jelentéstevő nyújtott be, ezt senki nem ellenzi, akkor szavazunk. 17-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. K. Preambulum bekezdés 18-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 19-es ECR mellette ellene mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért szeretném ellenőrizni. 19-est ellenőrizzük. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 43 szavazatból 22 igen, 15 nem, 4 tartózkodás, elfogadtuk. A teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni? Lezárom a szavazást. 43 szavazatból 35 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Gratulálok a koordinátoroknak, akik ehhez az állásfoglalás tervezethez hozzájárultak. 19-es napi rendi pont következik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulása az Európai Területi Együttműködés célkitűzéséhez, Rika Manner jelentése. véleménye a Regi Szakbizottság számára. Igen. A szocialista frakció minden eh, eh, módosítót megszavazna, tehát ha nincs ellenvetés, akkor szavazhatunk egyszerre róluk. Szavazhatunk? Nem. Je veux bien suivre le groupe socialiste, mais il aurait fallu que le groupe socialiste fasse... Persze a szocialisták ezt kért. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene 16 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 42 szavazat érkezett, 24 igen, 17 nem. Elfogadtuk. És nem volt tartózkodás. 17-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 18 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 19 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 20, okafogyott 21 mellette. Ellene tartózkodás, Elfogadtuk 22, zöldek mellette, ellene, tartózkodás, nem tudom, a 22-es ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 42-ből 20 igen, 21 nem, elutasítottuk. 23-as zöldek mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, SND mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, SND mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, zöldek mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös, ugyanezektől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos, emellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító, ez kompatibilis mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es preambulum bekezdés 8-as módosítója szóbeli módosítással de ezt senki nem ellenzi, akkor a módosított szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 9-es módosító, okafogyott, úgy, hogy szavazunk a 10-esről, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itt csak módosítókról kellett szavaznunk, nincs záró szavazás, úgyhogy végül szavazunk a 15-ös pontról. A Szilvána Ráptélszony vélemény tervezetéről az Európai Szomszédsági Eszköz létrehozata címmel. Kettes bekezdés. F kompromisszum. Elfogadtuk. Második bekezdés, új pont, J kompromisszum, G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum, két frakció jutotta be mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk még mindig második bekezdés, második cikk, B, tízes kompromisszum, vagy tízes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 37-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 38-as mellette ellene tartózkodás. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. c H kompromisszuma mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 41-est. Tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 41 szavazatból 23 igen, 17 nem, Elfogadtuk tehát. 43-as módosító. Ez kompatibilis, úgyhogy szavazunk róla mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es módosító okafogyott, következik a C pont 44-es módosítója, miről is szavazunk. Negyvenötös fogyott, úgyhogy következik az E.13-as módosítója mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 48-as módosító Jakó Kálcintól kompatibilis szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. E pont 49-es módosító, szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk még mindig E pont, 50 mones módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes cikk, hármas bekezdés, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas cikk, egyes pont, 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es cikk, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum egy frakciótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést kérek a szavazólista miatt. Hát ez így túl eh, egyszerű. De hát megszavazták, úgyhogy nem volt probléma. Hármas preambulum bekezdés, 18-as módosító Kábnak úr mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes preambulum bekezdés. Na jó, a 18-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter? Le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom. 39 szavazatból 18 mellette, 19 ellene elutasítottuk, de hát megérte ellenőrizni. 19-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 4-es prambulum bekezdés. Ötös, bocsánat. Hát ez nem egy szóbeli módosítás, ez nem kompromisszum. Ez a 20-as módosító egy szóbeli módosítással, ezt fogom most mondani. Ugye? Egyetértenek? Tehát ez a 20-as módosító egy szóbeli módosítással. De hát jó. Akkor a B kompromisszumról szavazunk, és ezt a 20-as módosítónak tekintjük mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm, hogy megértettek engem. 9-es preambulum bekezdés, 3-as módosító a mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es Pupakis mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es preambul bekezdés 24 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tényleg szeretnék ellenőrizni? Akkor ellenőrizzük a célkompromisszumot. kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. pu voter, le Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 28 szavazatból 15 nem érkezett, 19 igen, úgyhogy nem szavaztuk meg. Következik 22-es preambulum bekezdés. 29-es módosító. Pupa szúrtól mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk 22-es preambulum bekezdés 30-as módosítója. A, itt olvasható a módosítása ennek is, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 22-es preambulum 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es preambulum 32-es módosítója módosítva, itt olvasható mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A teljes szövegről szavazunk. Alors, tout le monde a pu voter? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30. 6 szavazatból 30 igen, 1 31 igen, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. És ezzel be is fejeztük a szavazást. Köszönöm.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 chers collègues, je vous propose de reprendre. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjünk el újra dolgozni. 20-as pontnál járunk a napi rendem. Jutta Steinrück a, az előadó, és a módosítókról lesz szó, a téma pedig a társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós program. Önél szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony. 392 módosító érkezett. Az árnyék jelentéstevőkkel folytatott együttműködés nagyon jó volt, és ez megkönnyítette azt, hogy már előre elég sok kompromisszumot tudunk, tudtunk találni. Nagyon sok módosító ugyanakkor e, egyébként is ugyanabban az irányba ment, úgyhogy nagyon sok kompromisszumot tudtunk közösen kialakítani. A módosító indítványok közül van olyan, amelyeket, amelyet minden frakció támogat, az első részhez, tehát az általános rendelkezésekhez beterjesztett módosítókat támogatom. Aztán a, a különböző tengelyek közötti, illetve tengelyeken belüli százék, százalékos megosztás, illetve a politikai prioritásokkal kapcsolatos százalékszám, illetve az, hogy meg kell magyaráznunk azt, hogy mi az a magán szociális vállalkozás. Elnézést az a kolléga, akik, a, aki ezt benyújtotta, most nincs itt, úgyhogy ő vele majd ezt akkor magámban beszélem meg. Minden esetre a definíciókhoz, a szociális vállalkozások definíciójához is van egy módosító javaslatom, illetve a szociális vállalkozás indításról szóló definícióról definícióhoz nem lesz, valamint a partnerségi elvhez sem, mert ezeket már nagyon jól megtárgyaltuk, már előre az árnyékjelentés tevőkkel együttműködésben nagyon jól meghatároztuk, a kollégáim itt engem támogatnak a megfogalmazásban. Még egy-két kérdés a harmadik, illetve negyedik alprogramhoz, a a, a progressnél. Itt is nagyon jó további javaslatok érkeztek a programmal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozólag, például a munkahelyi biztonság, vagy az iskolákkal folytatott együttműködés, a továbbképzési központok szempontjából az EU részhez pedig ezzel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy a frakciókon átnyúló mód, módon nagyon jó, nagyon jó minőségű munkát végeztünk a módosítók területén. Az agy elszívás problémát a mobilitási progr pro programokhoz kapcsolódóan szintén átbeszéltük, hiszen nem szabad szem előtt évesztenünk azt, hogy a mobilitásnak nem szabad ahhoz vezetnie, hogy ez hosszú távon egyik tagállamból a másikba agyelszívást eredményez, hiszen ez nem, old, nem oldja majd meg az európai munkaerőpiac problémáit. Nagyon örülök neki, hogy a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatban is nagyon jó átfogó jellegű módosítók érkeztek. A határokon átnyúló együttműködés keretében is nagyon fontos, hogy legyenek tanácsadók, hogy, a be, hogy az érdekelt intézmények ezt elvégezzék. Nagyon fontos, hogy a programokat támogassák, hiszen egyelőre az a helyzet, hogy nem hajtják végre megfelelőképpen. Több kolléga is jelezte, hogy az ő tagállamaikban is ez a helyzet, és emiatt nagyon nagy probléma lép fel, léphet fel a különböző tagállamokban ezért, és, és, és az is problémás, hogy az Európai Szociális Alapból szeretnék finanszírozni, ez, ez nagy problémákhoz vezethet. Több, több módosító érkezett a mikrofinanszírozás és a szociális a kapcsolatban, és itt még van egy pár módosító, amelyeket meg kell tárgyalnunk. Különböző a vélemény a monitoring jelentésről is, amelyet a bizottság készít, hogy hogy évente vagy két évente kerüljön erre sor. Az elnökkel és az árnyék előadókkal együtt egy negyedik tengelyt is készítettünk, mégpedig a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség elleni harc tengelyét. Nagyon örülök neki, hogy ezzel kapcsolatban nagyon nagy a támogatás. Remélem, hogy ugyanilyen lesz ez majd a plenárison is. Ez a negyedik tengely az, amely a már eh, létező harmadik tengelytől nem vehet el finanszírozást. Egyetértettünk abban, hogy ezt csak akkor lehet bevezetni, hogyha a éves pénzügyi keretten belül is biztosítunk ennek további finanszírozást és ez az, azt is feltételezi, hogy a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséggel kapcsolatban is legyenek konkrét programok. A rendelet utolsó részéhez egy új horizontális fejezetet kívánunk bevezetni. Itt a bizottság hatásköreiről, illetve egy stratégiai tanácsadó testület felállításáról van szó. Ez a program új program, és több, többletértéket kellene, hogy kép, képviseljen, és ez, ez egy közös program, amelyet össze, amelyben összevonták a három másikat. Jó lenne, hogyha ehhez a finanszírozás is meg lenne. Két intézkedést javasolok. Egyrészt a végrehajtási hatáskörök kiterjesztését, hogy a parlament közösen lehessen megközelítése ezzel kapcsolatban, de még arról vita folyik, hogy ez a megfelelő irányba vezeti-e majd a munkát. De ezt majd kiderítjük. A másik pedig tehát egy stratégiai tanácsadó testület felállítása. Nagyon fontos, hogy ebbe bevonjuk a, tehát az előkészítésbe, a végrehajtásba és a monitorozásba, valamint az értékelésbe is bevonjuk az eh, érdekelteket és eh, annak eldöntésébe is, hogy az ESF-ről, eh, e vagy a strukturális alapokból, vagy a, vagy az konkrét programból támogassák-e a, a projekteket. Reméljük, hogy tartós kompromisszumokat fogunk találni. Van még a bizottsággal kapcsolatban is egy-két nyitva, nyitott kérdés, amelyeket tisztázni kell. Egyelőre ennyit tudok mondani. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Schröter asszony következik. Ja, vielen Dank, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Már Eddig is nagyon sokat dolgoztunk együtt, és a módosítókkal kapcsolatban egy-két kisebb egyet nem értés van még, tehát itt még meg kell találnunk a közös vonalat. Én technikai szempontból próbálom meg ellenőrizni, hogy ez majd a gyakorlatban is működni is fog, hiszen a rendeletnek 7 évig ki kell tartani, 7 évig kell a pénzt a megfelelő irányba csatornán keresztül foly, folyamatosan küldeni, úgyhogy nagyon fontos, hogy egyszerű legyen ehhez a pénzhez a hozzáférés, és hogy ez működjön. A definíció kérdéssel kapcsolatban nagyon-nagyon alaposan át kell gondolni a kérdést. Szeretném megkérni a jelentéstevőt, hogy nagyon óvatosan fogalmazza meg a definíciót hiszen a definíció behatárolásával, korlátozásával a lehetőségeinket is korlátozzuk, úgyhogy nagyon fontos, hogy a definíciót a ne tegyük túlságosan bonyolultá a tartalomhoz képest, és hogy ez ne, ne és, és, és megpróbál, és, és ne, ne, ne végződjön ez azzal, hogy majd bizonyos programokra nem lehet pénzeket kérdez, kérni. Úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy az innovatív eszköz jó az innovatív eszköz nem feltétlenül jó. Nagyon alaposan meg kéne legalábbis magyarázni, hogy miért kellene az innovatív eszköz definícióját bevezetni. Én azt hiszem, hogy a bizottság nagyon jól átgondolta, hogy miért kellene így nevezni a dokumentumot, és hogy honnan kellene kiindulni mindebből az innovatív eszközök egyébként is léteznek már, az innováció létezik, ahhoz megvannak a megfelelő eszközök, a bizottság pedig itt a részvételt szeretné has, hangsúlyozni. Harmadik megjegyzésem az, hogy ez nagyon-nagyon kis eszköz a többihez képest. És számomra az a legfontosabb, Eh, az ESF-fel kapcsolatban, hogy ez az eszköz megmaradjon és továbbra is működni tudjon majd. Nagyon fontos, hogy ezért, hogy össze tudjuk kapcsolni a, az Európai Szociális Alappal. Ezért nem szeretnék korlát, korlátozásokat, korlátokat állítani a folyamatos átmenet elé. Szeretném a nemzetek képviselőjét is, képviselőit is eh, kérni, hogy ezt még egyszer gondolják át. Persze megvan a, a kettős finanszírozás veszélye, és ezért szoktunk mindig hevesen korlátozni mindenféle ilyen lehetőséget, és aztán az a végén ahhoz vezet, hogy nincs megfelelő pénz a finanszíroz, finanszírozásra. Én úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha nyitva hagynánk, és administratív úton nem korlátoznánk ezt az átmenetet. A Progress, az EURES és a ö, mikrofinanszírozás számára mindenféle lehetőséget meg kell nyitnunk, és nyitva kell hagynunk. Én úgy gondolom, hogy talán ez sikerülni fog nekünk, és tényleg kérem a kollégáimat is, ö, hogy hogy az európai szociális alappal is kössük össze ezt. Ez különösen a harmadik résszel kapcsolatban nagyon fontos, a mikrofinanszírozással kapcsolatban, ez egy olyan eszköz, ahol, amiben szinte nincsenek is pénzek, és hát enélkül ugye nem lehet megfelelő finanszírozási programokat készíteni, ezért is nagyon fontos, hogy ennek tudjunk lendületet adni, és az, hogy az európai szociális alapból is adjunk lehetőséget a finanszírozásra. És az a benyomásom, hogy itt arról van szó egyszerűen, hogy az egyik kéz nem tudja, hogy mit csinál a másik, és ebben a mikrofinanszírozási eszközben annyira kevés pénz van, illetve lesz, hogy ez nem is fog működni. Én a mikrofinanszírozás, mikrofinanszírozási eszközt nem ellenzem, csak azt akarom mondani, hogy annyira kevés pénz van benne, hogy akkor ehhez mindenképpen hozzá kell adni közpénzeket, és akkor akkor működik megfelelőképpen. De hogyha a közpénzek amúgy is nagyon, a közpénzeknek nagyon hiány vagyunk, akkor pontosan ez az impulzus hiányzik majd, amit a mikrofinanszírozási eszköz meg tud adni. Még az EURész partnerségekről mondanám el azt, hogy ez rendkívül fontos eszköz, és, és azt nem megy, hogy csak európai eszközökből ö, oldjuk ezt meg, hiszen ez elsősorban nemzeti kezdeményezésre indul meg, ez nemzeti kezdeményezésekre ö, indítják ezeket a programokat, és az is nagyon fontos, hogy ezt az eszközt az EURES partnerségekre is nyitva hagyjuk. Enélkül az eszköz nélkül a nemzeti hatóságok sem tudnak megfelelő partnerségi programokat elindítani, nem tudják nem tudnak tanácsad, tanácsodni a vállalatoknak. Egyszerűen a gyakorlatban ez nem működik európai eszköz nélkül. Az európai eszköznek kell alapvetően finanszírozni az európai partnerségeket, mert különben nem létesülnek ezek, nem, nem indulnak el. Ez a tendencia legalábbis, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezeket megtartsuk, hiszen ez többek között a munkavállalók mobilitása, támogatásának egy nagyon fontos eszköze. Köszönöm Karima Deli, és aztán Bakur. Köszönöm, elnök asszony. Én röviden össze tudom foglalni azt, amit mondani akarok, mert Schröter asszony már elég sok mindent elmondott. Először is örülök annak, hogy ilyen jó munkát sikerült Steinbruck asszonynal együtt elvégeznünk. Többször találkoztunk, és még lesz is ilyen, azt gondolom, hogy irányt ad ez az anyag, a kompromisszum lesz a címmel kapcsolatban, és örülök annak, hogy a negyedik eh, alprogramnak eh, a fiatalokra kell koncentrálnia, ki kell eh, terjednie arra, tehát a fiatalok munkanélkülisége elleni fellépésre. Örülök annak is, hogy a szegénység elleni harc dimenziója, amely korábban kicsit elsikadt, megerősödött, és azzal fejezném be, hogy figyeljünk oda a definíciókra, mert vannak más irányelvek, amelyek más szóhasználattal élhetnek, össze kell fésülni őket. Mr. aztán Bach úr, aztán úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék csak szólni, nem akarom meges, megismételni azt, amit az előttem szóló hölgyek mondtak. A jelentéstevő bevezetője nagyon teljes és jó volt. Én is szeretnék gratulálni neki a munkájához, és az elnyékjelentéstevőknek úgy szintén. Egy pontot szeretnék -e megemlíteni, az EURész határokon átnyúló projektjeit. Ezek hosszú távú specifikus projektek, ahol a kontinuitás nagyon fontos, ennek a biztosítása nagyon fontos, és azok a projektek, amelyek az európai szociális alapokból kerülnek finanszírozásra, azokhoz hasonlóan nagyon fontos ezeknek a támogatása különösen a szociális innováció és a társadalmi változás terén, ezt már a jelentéstevő asszony is elmondta és ezzel összefüggésben a 344-es támog, módosítót különösen támogatom. Monsieur Thomas Mann, puis... Thomas Mann úr, aztán Bulang Ja, ich wollte mich äh, bei der Jut... Köszönöm. Én is megköszönném Jut munkáját. Látom, hogy én csak két-három módosítót nyújtottam be, mivel az alapjelentés annyira jó, és teljes mértékben támogatom. A kérdés hogy kell e több Európa vagy nem, ezt az EURész is nagyon jól tükrözi, hiszen nagyon sok feladat van, amelyet a, a nemzeti szinten kell megoldani, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos az Európai Szociális Alapból folyósított támogatás, de az EURésznek pontosan a határokon átnyúló dimenziót kell biztosítani, mert így tudjuk biztosítani az európai összefüggést. Kollégáim számára szeretném elmondani, hogy pontosan most indul egy olyan program, amely segítségével még nagyobb mobilitást akarunk biztosítani, hogy az egyik tagállamból másik tagállamba vágyó polgárok különböző célokra például álláskeresési célból is eh, kis összegű támogatásokat tudjanak kapni, amikor egyik országban a másikba mennek munkát keresni. Na most, hogyha ezt eh, lehetővé akarjuk tenni, akkor támogatni kell, és még akkor is, hogyha nem tudjuk biztosan előre, hogy mekkora sikere lesz majd az ilyenfajta intézkedéseknek, de ezt meg kell akkor is próbálni, hiszen E, Európának pontosan ilyen területeken van hozzáadott értéke. E, ezért teljesen igaz, Elizabeth, amit mondtál, és e, végül is az a fontos, hogy a definíciókkal nagyon óvatosan bánjunk. A nyitottság és az átláthatóság nagyon fontos úgy gondolom, hogy a jelentés ezzel kapcsolatban is nagyon jó alapot képez, nagyon jó jelentést írtak a jelentéstevők, és ezért a kis programokat is sikerülni fog majd ebből finanszírozni, és azt hiszem, hogy a bizottság is erre csak bólintani tud. Öm, hiszen például a kísérletezés, a társadalmi kis, társadalompolitikai kísérletek terén is nagyon fontos, hogy kipróbálhassunk dolgokat, hogy a jó példákat, amelyek beváltak, azokat előre, előtérbe helyezhessük. Nagyon fontos, hogy ezeket támogassuk, ezért eh, ezeket is eh, teljes mértékben támogatom és, és érezni lehet tulajdonképpen a közösségi szellemet is, és ez valószínű az Európai Bizottsághoz is el fog jutni, tehát hogy ezeket a dolgokat egyszerűen lehetővé kell tenni, meg kell engedni, mert Európában több Európára van most ezen a területen szükség. Köszönöm Bulan úr, és aztán bekerül. Köszönöm elnök asszony. Én is eh, gratulálok Steinbrück asszonynak a munkája minőségéhez. Eh, nagyon érdekes eh, árnyékelődő üléseken voltunk, vettünk részt, és nagyon komoly munkát végeztünk. Nagyon sok a módosító indítvány. Ezek közül sokat kompromisszumba sikerült ötvözni egész egyszerűen itt csak alá akarnám húzni, hogy Eh, az innovációval foglalkozó negyedik alprogram, eh, illetve, bocsánat, az ifjúsági kezdeményezés eh, alprogrammal kapcsolatban még a százalékokról vita van a különböző programok között. Mi a hangsúlyt a progresszre és a mikrofinanszírozásra szeretnénk tenni. A mikrofinanszírozás a KKV-kat célozná meg, ők a legnagyobb munkáltatók, ez nem a mobilitás ellen hat, a a, mint ahogy Steinbrück asszony is mondta, nem gondolom, hogy a mobilitás az igazi megoldás a legnagyobb foglalkoztatási kihívásokra az Európai Unió területén, ami pedig az EURES programot illeti, ott meg szeretnénk tartani a határon átnyúló tevékenységet is, ahogy azt már az elnök asszony is mondta, ami a stratégiai bizottságokat illeti, számunkra egy konzultatív vélemény kikérése a szociális partnerektől elengedhetetlennek tűnik, hivatalból is be lehetne őket vonni a munkába, ami pedig az innováció és kísérletezés témáját illeti, amiről Thomas beszélt. Nos, ezzel kapcsolatban kísérleti projekteket eh, javasoltunk, amelyek eh, eh, innovatívak, több Európát jelentenek, és nagyobb szociális konvergenciát Európában, amely azért fontos, mert ez is megerősítené a szabad mozgást, illetve hozzájárulna a jobban integrált piachoz. Köszönöm. Äh, Köszönöm szépen. Röviden én is szeretnék hozzászólni. A szociális vállalkozásról írunk ugyanis egy jelentést, írok egy jelentést, és egy sor közös vonás létezik a két politikai terület között. Schröder és Thomas Mann álláspontját, kollégák álláspontját szeretném ö, aláhúzni. Ö, nagyon nagy, sok lehetőség áll most előttünk a kísérletezések területén, de azért nem tartatnak minket felelősnek, hogy mi ezt most tudjuk-e, vagy nem tudjuk, hogy mely, melyik ö, kísérlet jár majd sikerrel. Azon kívül a definíció elrendezése sokkal nagyon nagy biztonságot fog adni. E, esetleg legalábbis az első években vigyáznunk kellene azzal, hogy ne korlátozzuk be túlságosan a definíciót, különösen azért, hogy a fiatalok céljára is fel, fordíthassuk ezeket az összegeket. Köszönöm szépen, jó jelentés ez. Még valaki szólt Én is gondoltam arra, hogy módosítót nyújtsak be, de nem is tudom, miért nem tettem. Akár meg is jegyezheti most a raportőr a kompromisszumok során a jelentés címére eh, vonatkozna. Ugye ott eh, egy vita eh, kezdődött, a szociális változás és innováció. A szociális innováció val kapcsolatban az a kérdés, hogy ennek a szakképzés része kéne, hogy legyen, amelyeket a szociális alapból finanszíroznak Európában. Tehát ennek a programnak a specificitása az, hogy a szociális innovációt európai projektekben finanszírozza, és nem pedig az egyes tagállamokban. Tehát jó lenne, hogyha e, ezt az ötletet bevennénk a címbe is, e, európai szociális innováció, vagy valami ilyen módon. Nem szabad hagyni, hogy e, a, kialakuljon az az ötlet, hogy a szociális innováció ebben a programban teljesül ki, mert az más programokban is megtalálható és megvalósul. Nem tudom, a bizottság részéről akar-e valaki beszélni, az Európai Bizottság részéről? Nos, hajrá! Merci, Madame la Présidente. Bonjour à... Köszönöm, elnök asszony. Minden képviselőt szeretettel köszöntök. E, az Európai Bizottság e, tudomásul veszi a e, sok módosító indítványt. Összességében két, öt pont köré csoportosítottuk ezeket a módosítókat. Ezek közül az első csoport az a szociális dimenzió megerősítését szeretné megerősíteni. Szerintünk a szociális dimenzió eléggé nagy hangsúlyjal szerepel, de hát természetesen fogadjuk a további ötleteket is. Emellett vannak még új javaslatok is. E, az Európai Bizottság javaslataihoz képest, e, például a negyedik e, alprogrammal kapcsolatban, az ifjúsági alprogrammal kapcsolatban, amely nyilván a jelenlegi helyzetre tekintettel is nehezen visszautasíthatóknak minősülnek, de hát ezek akkor bizonyos következményekkel járnak, ami a módosítókat illeti. Azért van egy fenntartás itt a negyedik alprogram természetesen hasznos, de fontos az, hogy megfelelő költségvetéssel is rendelkezzen, e, és erre tekintettel e, teszek egy megjegyzést. Van olyan program e, a progresszen belül, amely az ifjúsági kezdeményezéseket tartalmazza, hogyha egy negyedik alprogramot készítünk, a, külön az ifjúsági munkanélküliség tevékeny számára, akkor nem tudom, hogy érdemese a másik alprogramban ezt a kezdeményezéseket megtartani. Van még egy másik olyan terület, amelyre az Európai Bizottság nem gondolt az eredeti javaslatában, és amelyről ma délelőtt volt szó, a határon átnyúló partnerségek az EURES keretén belül. Ez egy olyan javaslat, javaslat, amelyet eh, az Európai Bizottság a szociális alapon belül eh, fog eh, megfontolni. Egy ilyen programnak nyilván lesznek viszonylag magas költségvetési következményei, és ezért is gondoljuk azt, hogy ez a szociális szociális alapba kell, hogy tartozzon, mert ez lehetővé teszi majd a tagállamoknak, hogy éljenek vele, hogyha akarnak, vannak még új javaslatok, a mikrofinanszírozási eszköz, illetve a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos mikrofinanszírozás, amely a mentoring, illetve a szakképzés területeket öleli fel, Eh, például mikrofinanszírozási hálózatok létrehozásának formájában. Ezek eh, elég drágák, e-, ez ilyen eh, munkák, ez ilyen folyamatok. Ez az egész periódusra vonatkozva 6700 eurót jelentene és összességében pedig több száz millióról lenne szó, és hát ilyen ilyen költségvetéssel nem rendelkezünk. Még három dologgal fejezném be a e, beszédemet. Az egyik az irányítás kérdése a PSZI eszközben ez nem szerepel. Vannak módosítók az irányításra vonatkozóan, a delegált aktusokra vonatkozóan, egy konzultatív bizottság létrehozására vonatkozóan. Itt azt kell megfontolni, hogy ezek a cselekvések, ezek a kezdeményezések összeférnek-e a komitológiai eljárással, tehát kompatibilis -e azokkal a létező eszközökkel, illetve intézkedésekkel, amelyek már ismertek, illetve hogy ez kívánatos-e. A többi programmal való komplementaritás kérdése a, azt gondolom, hogy a, nagyon fontos. A szociális alappal tényleg kom, kompatibilissá kell tenni, illetve a polgárság programmal kapcsolatban is, amely eh, megint csak fontos eh, kérdéseket köt le, eh, fed le, például az egyenlőség kérdését is ezeknek a témáknak a behozatala ebbe az új eszközbe egyfajta összeütközést eredményezne. Emellett említették még a definíciókat, az Európai Bizottság definíciókra is tett javaslatot, például a mikrohitelek vonatkozásában új, új megfogalmazások, definíciók születtek. Nem tudom, hogy ez kívánatos-e, vagy lehetséges-e. Így próbáltuk összefoglalni azt a több mint 400 módosítót, amit gondosan tanulmányoztunk. Köszönöm. Most a, munka, most a raportőr kap szót. Most Köszönöm mindenkinek a vitában a résztvételt. Először azt szeretném mondani, hogy a bizottság felé, hogy természetesen a parlament szeretné a definíciót is megváltoztatni, és számunkra a határ, határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos, és nagyon jó, hogy, jó, hogy a a PSCI eszköz, jó lenne, hogyha a PSCI eszköz megtartaná a pénzügyi mozgásteret. A, az internetplatformra úgy tűnik, hogy nincsen egyelőre célzottan eszköz, de talán, a, talán lesz, hogyha az EURész partnerségből át tudunk venni pénzeszközöket. A parlament szereté, szerepét illetően mi úgy gondoljuk, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében vállalnunk kell a szerepünket, és ezért parlamenten átnyúlóan kell viselkednünk. Stöder asszonynak igaza van, azt kell legelsősorban megvizsgálnunk, hogy hogy gyakorlatban az embereknek mi lesz majd előnyére, és ezért nagyon fontos az ív definícióról folytatott vita. Tulajdonképpen ez foglalta el az együttműködésünkből nagyből a legtöbb időt, és még mindig nincsen kőbe vésbe. A szociális innováció például az elektromos autók vagy az elektromos mobilitás területén működne, Hát egyelőre nagyon sok különböző értelmezése van ennek. Meg kell próbálni egyelőre a közös irányt találni, és Bulan úrral egyetértek abban, hogy semmiképpen nem lehet korlátozni a definíciót. Az ESF-fel kapcsolatos folyamatos átmenetben én egyetértek, de nagyon sok olyan kolléga van, aki eze, ehhez módosított, nyújtott be, például Gönc Kinga kolléga is a mikrofinanszírozással kapcsolatban. Köszönöm a támogatást, amit a határokon átnyúló együttműködéshez kaptam, és a mobilitási programok pozitív oldalához is, de nyilvánvalóan nem a mobilitás az egyetlen kizárólagos megoldás akkor sem, amikor a fiatalkori munkanélküliségről van szó, hiszen nem biztos, le, lehet, hogy jó lenne fiatalokat Európa egyik végéből a másikba küldeni, de hosszú távon ez nem osztja, nem oldja meg a problémát, csak az egyik lehetséges eszköz a sok közül. Elnök asszony megjegyzéseit is köszönettel vettem. Nagyon egészen biztos vagyok benne, hogy a szakbizottságban mindenki által támogatott kompromisszumot tudunk majd kialakítani. Nagyon kis problémáink vannak csak konkrét százalékszámokról, stb. de a kereteken belül meg tudunk mindenképpen egyezni. Köszönöm szépen a vitát. És majd találkozunk a szavazáson. Remek, köszönöm szépen jelentéstevő asszonynak. Emlékeztetnék arra, hogy a véleményt adó szakbizottságok közül néhány tegnap, néhány ma már megadta véleményét a maradék holnap. Fogja benyújtani a véleményét, a kompromisszumos módosítókat 20, június 20-án beszéljük meg, 21-én fogunk szavazni róla. Próbálunk haladni. Hozzátenném, hogy a jelentéssel kapcsolatban a Költségvetési Szakbizottság elnökével is beszéltem, hiszen a költségvetés biztosítása ennek a programnak ennek a specifikumait figyelembe vette a költségvetési véleményadója, és a tanácssal együtt dolgozó kontaktcsoportban is nagyon fontos, hogy közös álláspontunk, álláspontunk legyen ezügyben, ezért együttműködünk. Az utolsó délelőtti napirendi pontunk következik Thomas Mann véleménye a közlekedési szakbizottság számára. Itt egy rövid meghallgatást tartunk. A földi kiszolgálás az Unió repülőterein címmel, amelyben megvizsgáljuk a 96 per 67 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezését is. Megerősített együttműködést folytatunk a közlekedési szakbizottsággal, ezért nyilván mindenek előtt a mi feladatkörünk az az, hogy a munkajog aspektusaira és a munka körülményekre hívjuk fel a figyelmet e a földi kiszolgálással kapcsolatban. Ezt az eszmecserét tehát e célból szerveztük meg ma. Először a jelentéstevőnk, a vélemény előadója fog felszólalni, aztán szakbizottságunk azt kérte, hogy röviden beszéljenek a Brussels Airlines tájés igazgatója, aztán Matthew, Matthew Baldwin úr a DG Movétól, illetve meghívott előadóinknak adom meg majd utána a szót hogyha mások is kívánnak hozzászólni ehhez a témához, más érdeklődők, akkor azt mondom, hogy azokat, akik korábban fel akartak szólani, és a közlekedési szakbizottságban már beszéltek, és a közlekedési öm, aspektusokra hívták fel a figyelmet, őket visszautasítottam, mert már meghallgatták a véleményüket, most a kifejezetten a munkavállalók szempontjáról fogunk beszélni. Thomas Mann. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, hogy egy meghallgatást tudunk szervezni olyan szakértőkkel, akiknek nagy tapasztalata van az adott témában, különböző országokkal, különböző repülőterekkel. Ennek ellenére gondolom, hogy nagyon sok közös tapasztalatuk is van, eh, amelyeket át tudnak nekünk majd adni. A, az 50-es paragrafus eh, értelmében dolgozunk, az eljárás szabályzat 50-es cikke értelmében. Ez nagyon fontos pozíció, és nagyon jól el tudjuk majd ezzel kapcsolatban készíteni a dokumentumot. A a 11 különböző szolgáltatási kategória létezik a repülőtereken. Például a, vannak olyanok, amelyek amelyeket ez, ezek közül ki lehet szervezni, ilyen például az előtéri kiszolgálás, a podgyászkezelés és más kérdések. Körülbelül 50 milliárd eurót tesz ki összességében a földi kiszolgálásból származó bevétel, tehát a költségek 5-12 százaléka, ami nagyon-nagyon nagy összeget képez, ezek nem kis összegek a, elértük azt, hogy liberalizálják ezt a területet, hogy befér, be, hozzáférjenek más külső szolgáltatók is ez a területhez. Természetesen nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban a minőség is növekedjen, és ezzel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy az alkalmazottak jó képzéssel jelentkezzenek, nem gyorsított tanfolyamokon, el, elsajátított képzéssel, hanem alapos képzéssel a földi kiszolgálás területén az, az a helyzet ugyanakkor, hogy, ugyanakkor, hogy az idő, a munkaidő szempontjából romlott a helyzet, az fizetések csökkentek, és a liberalizálás ahhoz is vezetett, hogy egyelőre hogy, hogy, hogy a körülmények is romlottak, és most szeretnénk tudni a meghallgatásokon keresztül, hogy vajon elérte-e a liberalizálás azt a célt, amelyet a bizottság kitűzött maga elé, tehát az, hogy a verseny versenynek köszönhetően a minőség is nő. 2011-ben az volt a szándékunk, hogy tovább liberalizáljuk a piacot, és hogy a a bizonyos méretű repülőtereken további szereplőt is megengedjünk. És az nem lehet, az, nem szolgálhatja az utasok érdekét sem, hogyha a liberalizálás ahhoz vezet, hogy a minőség esik, hiszen az ő érdekük az, hogy biztonságosan szállítsuk őket és a polgyászaikat, és nagyon magas minőségi követelményeket állítottunk magunk elé, és ezeket meg akarjuk tartani. Az is fontos volt, hogy a repülőtereken tapasztalható késlekedések, annak a kiderítése, hogy a repülőtereken tapasztalható egyre több késés vajon a föl, földi kiszolgálók miatt történt-e vagy nem. Ezzel kapcsolatban kérdést tettünk fel, és Kálász biztos úr erre azt választotta, hogy a, ezeket a számokat sem lehet teljes biztonsággal a földi kiszolgálásra vissza vezetni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a földi kiszolgálás nem működik megfelelően, és hogy miattuk történnek a késlekedések. Ez, ez is nagyon fontos, hogy ezt a meghallgatáskor kiderítsük. A munkavállalók helyzetét védeni kell, nem engedhetjük meg azt, hogy a munkakörülmények romoljanak, nem lehet azt mondani, hogy a, az, ezeket a szolgáltatásokat kiszervezzük a repülőtereken, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon jól jövedelmező szolgáltatásokról van szó, és a különböző repülőtereken nagyon nagy a verseny a különböző kiszolgálók között. Tehát nagyon fontos feladat annak biztosítása, hogy az ember mindezeknek a jogszabályoknak a középpontjában álljon, hogy a munkavállalók érdekeit mindenképpen minél aktívabban megvédjük. A szakbizottságunk feladata az, hogy a a közlekedési szakbizottsággal együttműködésben gondoskodjon arról, hogy megteremtsük, a köz, megteremtsük azt a helyzetet, amelynek során biztosíthatjuk az itt dolgozó munkavállalók megfelelő munkakörülményeit. Köszönöm szépen! Akkor az első előadásnak Matthew Baldwin úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Öné a szó. Köszönöm. szépen, elnök asszony, nagyon hálás vagyok a lehetőségén. Köszönöm a meghívást. Nagyon pragmatikus célunk van. A földi kiszolgálással kapcsolatban. Szeretnénk javítani a hatékonyságát és a minőségét, és az Európai Bizottság nem forradalmat, hanem evolúciót szeretne elérni ebben a szektorban. Erről szól erről szólt Thomas Mann úr felvezetése, és egy viszonylag kismértékű versenynövelést szeretnénk látni, ez azonban nem szabad, hogy akár minőségben, akár pedig foglalkoztatási körülményekben állapotromlást eredményezzen. Az igaz, hogy vannak elmaradások, késlekedések a földi kiszolgálásban, de a bizottság nem mondja azt, hogy ez a földi kiszolgáló munkavállalók hibája lenne. Mi ami a szociális körülményeket illeti, szintén fontos javaslatokat tettünk. Önök arra utaltak, hogy leginkább leginkább minőségre koncentrálunk, ugyanakkor mi azért fontos szociális javaslatokat is teszünk. A 96-67-es irányelv a munkások, munkavállalók védelmét a tagállamok kompetenciájába hozza, és így Németország és Olaszország például a munkavállalók kötelező átvételét ugyanolyan feltételek mellett Eh, előírta. A bíróság azonban azt mondta, hogy ez inkompatibilis az irányelvvel. Így most zavaros a helyzet, hogyan lehetne a munkavállalók jogait eh, megvédeni, és ezt akarjuk tisztázni. Eh, tehát a tagállamoknak azt a jogot megadni, hogy elvárják a szolgáltatóktól, hogy átvegyék a munkavállalókat, hogyha földi kiszolgáló váltás történik. Amennyiben a parlament ezt elfogadja, ezt a javaslatot, akkor a hatályban lépési után egy nappal Németország és Olaszország már is bevezetheti a tervezett munkavállaló átvételi szabályokat. A másik fontos szociális elem a munkavállalók kötelező képzése. Manúr is említett arra, említette azt, hogy a kötelező képzés ügyében léptünk előre, de szeretnénk még nagyobbat lépni előre. Minden munkavállaló E, minimális e, képzésbe részesülne legalább évi két nap erejéig, ez a jelenlegi irányelvben nem szerepel, ezt e, nagyon komolyan egyeztettük a szakszervezetekkel is. És ehhez kapcsolódóan jön a harmadik dolog, E, a javaslatban. A tagállamoknak ellenőrizniük kell a képesítéseket azelőtt, hogy mielőtt a e, földi kiszolgáló cég megkapná az engedélyezést. Ez egy nagyon fontos része lenne az anyagnak, tehát itt nem a lebutítás felé e, mozdulunk el, hanem a minőségjavítás irányába. Ami a munkavállalók jogainak további javalását illeti, azt gondolom, hogy itt szintén fontos lenne a tendereztetés tíz évről növelni a hét évről, ez a munkavállaló, munkavállalás tartóságát növelni, emellett korlátozzuk az alvállalkozásba kiadás lehetőségét, vannak minimális repülőtéri elvárások, és a tendereztetésben is lesznek minimális elvárások. A kiegyensúlyozottság érdekében tartózkodtunk, attól, hogy radikálisabb intézkedéseket javasoljunk, például e, a, meg, nem e, döntöttünk a teljes piaci nyitás miatt, mellett, Eh, és eh, a földi eh, kiszolgálást nem csaptuk hozzá egy sor olyan más szolgáltatáshoz, ahol teljes nyitás történik. Miért? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a szociális és munka, munkáltatási jogok, illetve védelem fontos Számítunk a bizottság támogatására, és arra, hogy az Európai Parlament is felkarolja a földi kiszolgálók és a földi kiszolgálás minőségének javítását. Az Európai Tanács is komoly előrelépést ért el, ebben a két kiegyensúlyozó elemben. Egyrészt egy kicsit növelik a versenyt, másrészt pedig a szociális védelmet is növelik. Köszönöm, egyelőre ennyi lenne. Köszönöm. Most akkor a meghívottaink előadása következik. Örülünk is neki, hogy itt vannak. Először is megadnám a szót Jende úrnak, aki az alelnöke a brüsszeli kiszolgálásnak, földi kiszolgálásnak. Ön korábban is folyamatosan és végig a légitársaságoknál dolgozott, amely nyilván nyomot hagyott az ön gondolkodásán is. Először a Sabenánál kezdte, majd a Swissernél folytatta, és most pedig az SN Brusselsnál, illetve a Virgin Expressnél dolgozott. 5-6-7 percet kap, és aztán pedig kérdésekre válaszolhat öné a szó. Thank you, uh, Mrs. Chairman and... Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve tisztelt képviselők. Először szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a Brussels Airlines-ról egy kicsit beszéljek. Egy relatíve új, relatíve kicsi légitársaság, Brüsszelben székel, a Lufthansa csoport és a Star Alliance része. Különösen Európára és Afrikára összpontosítunk, 3000 alkalmazottunk van, és fontos azt is megemlíteni, hogy 300 közülük a földi kiszolgálásban dolgozik Brüsszelben a bázisunkon. Ezt a döntést hoztuk, hogy kompenzáljunk azért, hogy nincs verseny, ahogy ezt tapasztaltuk a múltban. Ez a szolgáltatás minőségének a hiányában csapódott le. Nagyon motiváltak vagyunk, motivált a csapat fiatal dolgozókkal, akik a földi kiszolgálásban a bázisunkon dolgoznak. Ez egy fontos aspektusa a liberalizált kiszolgálásnak. Ha megvizsgáljuk a helyzetet, mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy a légitársaságok szintén teljes, szinte teljes mértékben liberalizált piacon dolgoznak, megpróbálunk a lehető legjobb szolgáltatást nyújtani az utasainknak, de a földi kiszolgálás területe nem teljes mértékben liberalizált, úgyhogy egy kicsit ilyen szendvics helyzetben találjuk magunkat néha, amikor inkább a kiszolgálókkal kell tárgyalni, és nem a másik légitársaságokkal vannak a problémák. És a tárgyalások erre végeredménye nagyon fontos, hogy megfelelő minőséget tudjunk biztosítani az utasoknak. Amikor az Európa térképére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi irányelv, ahogy ezt Manúr is említette, nem egyformán lett végrehajtva az európai országokban. Azt látjuk, hogy tapasztalatunkból, ez persze csak egy nézőpont, hogy az árak csökkennek ott, ahol több a verseny, ahol nagyobb a verseny. Akkor, hogyha kiegyensúlyozott és óvatos ez a verseny, akkor sikerül a minőséget is megfelelő szinten tartani, sőt, ez még inkább igaz, hogyha a verseny egészséges és igazságos. Akkor azt tapasztaljuk, hogy jobb minőségű is lehet a szolgáltatás azokon a reptereken, ahol egy kicsit nagyobb a verseny, mint azokon a reptereken, ahol szinte nincs verseny. Vizsgáljuk meg a helyzetet Brüsszelben, a mi bázisunkon. Ez a Brussels Airlines számára természetesen nagyon fontos hely. Azt látjuk, hogy ma a piac nem teljes mértékben liberalizált a podgyászkezelés, illetve az előtéri kiszolgálás területén. Tendereztetni kell, és ez sajnos oda vezetett, hogy jelen pillanatban a mi szemszögünkből megállt a helyzet, leblokkolódott már egy éve, és ez sajnos nagyon káros hatással van a szolgáltatás minőségére. Ez a helyzet a légitársaság, az utasok és az alkalmazottak számára is nagyon sok bizonytalanságot jelent ez a megakadás. Úgy gondoljuk, hogy úgy látjuk, hogy ez az alkalmazottak számára is káros lehet, káoszt okozhat, amikor nem teljes mértékben liberalizált a piac. A különösen az a probléma, hogyha a tendereztetési folyamat nem elég világos, ez nehéz helyzethez vezethet, sőt, akár monopól helyzethez is vezethet. Két kiszolgáló, az a két kiszolgáló, akik hivatalosan egy évvel ezelőtt megkapták az engedélyt, hogy földi kiszolgási szolgáltatásokat biztosítsanak Brüsszelben. Ezekből az egyik régi megtámadta az eredményt, és igazából most az az a helyzet állhat elő, hogy két licenszet, két engedélyt adunk ugyanannak a cégnek, miközben, mert közben az egyik cég felvásárolta a másikat. Az 5 millió utas fölötti repülőterekkel kapcsolatban, hogyha három kiszolgálóra lesz lehetőség, ez egy ha óvatosan hajtják végre, akkor egy hasznos lépés lehet. Nagyon fontos az, hogy a végfelhasználók és a jó minőségű szolgáltatás biztosítás az utasoknak legyen a fő cél. Tehát nem feltétlenül csak a légitársaságok, hanem az utasok is fontosak, nekik is több beleszólásuk kellene, hogy legyen a földi kiszolgálók kiválasztásával különböző reptereken. A bizottság javaslatának a fő elemeire rátérve, mi a Brussels Airlines támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát, de ahogy említettem korábban is, óvatosan kell, hogy lépjünk. Nem támogatjuk azt, hogy bárki hirtelen betörjön egy reptére, és ezeket a kritikus fontosságú szolgáltatásokat csak úgy nyújtsa. Azt javasoljuk, hogy egy óvatos, egészséges piacnyitás történjen, ami több versenyre ad lehetőséget. Tehát például azok a földi kiszolgálók, akik már biztosít, bizonyították, hogy megbízható, gondoskodnak az alkalmazottakról és jó szolgáltatást nyújtanak, könnyebben jussanak be más repterekre is. Ezt látjuk az egyik legfontosabb elemnek, amivel lehet a szolgáltatást javítani az utasok felé, a légitársaságokkal a podgyászkezelés például nagyon fontos, az is nagyon fontos, hogy ne legyenek késések. Nagyon gyakran a késés nem egy-egy dolgozónak a hibája, hanem tapasztalataink szerint a repülőtér, a légitársaság és a földi kiszolgás együttes hibája a késés. Azt is látjuk, hogy egy egészséges szintű versenynek lehet hatása a költségstruktúrára is. Csak hogy egy számot mondjak a mi légitársaságunknál, és persze a légitársaságunkért változnak a számok, körülbelül mi a költségeink 15%-át költjük földi kiszolgálásra. Nem csak a földi kiszolgálásra, hanem mindenre, ami a földön történik. De ennek a legnagyobb része a földi kiszolgálás. Ez egy olyan elem, ami segített abban, hogy versenyképessé tegyük az árunkat, mármint az, hogy ezt ilyen alacsony szinten tartjuk. Óvatosan, szépen lassan, jónak bizonyult földi kiszolgálásra foglalkozó cégek felé, ha nyitunk, az a biztonságot sem fogja kockáztatni. Nagyon fontos, hogy a verseny egy egészséges szintje, illetve a egy oldalról, más oldalról pedig a nemzeti sajátosságok között a munka, jog, védelem területén, illetve az alkalmazottak és az alkalmazottak nohájának a védelme között, tehát a három tényező között egy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. Mi azt tapasztaltuk, hogy egy, ahhoz, hogy egy megbízható minőséget tudjunk nyújtani ehhez az alkalmazottakat és az alkalmazottak által összegyűjtött know-how-t védeni kell. Nem jó, hogyha rövid távon gondolkozunk, mert akkor nem megfelelő szinten, nem megfelelő minőségben biztosítják a szolgáltatásokat, és annak az indirekt költségei sokkal magasabbak lesznek, mint a rövid távú megtakarítás. Tehát az emberek és a szervezet, amiben dolgoznak, annak a hatékonysága és a know-how-ja nagyon fontos a minőség és a költségek szempontjából. De úgy gondoljuk ennek dacára, hogy egy egészséges verseny hatásos. A jelenlegi rendeletek és rendelkezések alapján elmondhatom, hogy mi a légitársaság vagyunk a felelősek az utasoknak nyújtott biztonságért és minőségért. Az áruszállításban ugyanígy, itt már az IATA és az IOZ és az ISAGO égisze alatt nagyon sok elvárást építünk be a minőség tekintetében. Nem gondoljuk azt, hogy az utolsó betűig az összes minőségi követelményt le kell írnia egy Európai Uniós jogszabálynak, mert ez helyzetről helyzetre és légitársaságról légitársaságra változik, ráadásul ezt más nemzetközi szervezetekben már megtettük. Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony, remélem, hogy sikerült egy rövid így röviden felvászolnom a tapasztalatainkat az elmúlt évek során felgyülemlett tapasztalatainkat a Brussels Airlines-nál. Köszönöm a lehetőséget. Elnök, köszönöm szépen. Következik a következő meghívottunk, Ingo Kronzfors úr, aki a dolgozókat képviseli, a T UIAG elnevezésű szakszervezet irányító bizottsága részéről. Nyilván fel fogja oldani majd ezt a betűszót, érdeklődéssel várjuk az előadását. Ja, herzlichen Dank. Zuerst möchte ich mich bei Frau Perez Köszönöm szépen Berez asszonynak, Mán úrnak és a szakbizottság minden tagjának megköszönöm a meghívást. Először is azért, mert meghallgatást tartanak, és másrészt azért, mert hajlandók meghallgatni a munkavállalók véleményét. És ez nagyon pozitív jelzés arra nézve, hogy az Európai Parlament tagjai fontosnak tartják a véleményünket, és nagyon jó jelzést akarnak erről küldeni. Az európai szakszervezetek is azt támogatják, hogy a munkavállalóknak lehetőséget kell adni arra, hogy hallassák a hangjukat. Amikor a Németország, mi az a szakszervezeti szövetség vagyunk, akik a német közlekedési dolgozók érdekeit képviselik, de az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségéről is szeretnék beszélni, amely 85 szövetséget tömörít, és általában a légi utas, a légi kiszolgálók és a repülő tereken dolgozók tartoznak hozzánk, de a pilóták is, és nem csak a földi kiszolgálók, tehát nem kis lobby csoport vagyunk, tulajdonképpen minden repülőtéren dolgozókt képviselünk, és minden munkavállaló érdeket megpróbáljuk figyelemben szem előtt tartani. Az a benyomásunk, hogy a bizottság legalábbis egy téren nem végzett megfelelő munkát. Azt mondja, hogy hat van ezer ember munkáját érinti ez a javaslat. Hát ez, ezt nem tudom támogatni, hiszen Ném, Németországban legalább 40 ezer ember dolgozik, akit ez majd érinteni fog, ez a javaslat. Tehát akkor Európában legalább 300 ezer embernek kell lennie, akinek valamilyen kapcsolatban van, kapcsolata van a földi kiszolgálással, és akire vonatkozni fog majd ez az európai jogszabály. De nem, de ugye akkor még ezen kívül nem csak azokról az emberekről kell beszélni, akikre közvetlenül vonatkozik ez a szabályozás, hanem a pilótákról is, és a repülőtársaságok más alkalmazottoiról is, valamint az utazás, utaz, utasokról is, hiszen az utaz, utasoknak is biztosnak kell lenni abban, hogy időben megérkeznek a, az úti céljukhoz, abban, hogy például a repülőgépet nem terhelik túl, és nem fog lezuhanni utazás közben. Tehát a közvetlen hatásokon kívül még rengeteg olyan ember van, aki csak közvetetten, de valóban érint ez a jogszabály. Tehát európai szintű hatásokról van itt szó, és Európában rengeteg bizonytalan munkaszerződés létezik, olyan emberek, akik esetleg egy hónapra kapnak majd szerződést, és akik nem tisztességes körülmények között dolgoznak, akik nagyon kis fizetéseket kapnak, és ez minden európai országra vonatkozik, azokra az országokra, is, akik, akiknek most nehéz, akik, akiknél nehéz a, nehéz a helyzet, és akiknél nincs megfelelő szabályozás, de a jól szabályozott országokban is ugyanígy van. És a jelenlegi irányelv hatályba lépése után az a helyzet állt elő, hogy a földi kiszolgálók 40%-a órabérben dolgozik, és nem másfajta szerződések alapján, illetve elmondhatjuk, hogy az utóbbi 15 év során a munkahelyek 20%-a veszett el ezen a téren. Tehát például, hogyha egy leányvállalat van, akik a földi kiszolgálást elvégzik a társaság számára, a 800 náluk dolgozót egyik pillanatról a másikra 400-ra csökkenhetik. Most az is, arról is szó volt, hogy milyen fontos a képzés, milyen fontos, hogy ez a képzés több hónapos legyen ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok olyan kiszolgáló van, illetve szolgáltató van, aki egyáltalán nem nyújt semmiféle képzést. A bizottság bizonyos problémákat valóban leírt, a javaslattervezetben. Az a probléma, hogy azok a javaslatok, amelyeket ezeknek a problémáknak a megoldására ad a bizottság, azok nem megfelelőek hogyha ezeket végrehajtanánk, az azt jelenteni, hogy azokban az országokban, ahol nincsen megfelelő szabályozás, ott még tovább romlana majd a helyzet, a fizetések tovább csökkennének, a munkahely, munkahelyek elvesztésének még nagyobb lenne a kockázata, illetve egyre többen elhagynák önként a munkahelyüket. Tehát nagyon rövid idő alatt egy nagyon jelentős romlás állna be ezekben az országokban. Ezért több, több kéréssel fordulnánk a bizottság felé. Az első az az, hogy, a, hogy ne legyen kényszer leépítés a, ezen a téren, ne lehessen megengedni a kényszer elbocsátásokat. Eh, Aztán másik kérés az, hogy a versenyt ne úgy, ne engedjük meg, hogy a verseny úgy folyjon, hogy fizetés, csökkentés, hogy dömping eszközével érjék el, és ne lehessen az sem, hogy a, hogy a úgy nyerjék meg az e fajta megbízásokat a cégek, hogy a kollektív szerződések értelmében kialkudott fizetések helyett e, ennél alacsonyabb fizetést kívánnak, nagyon fontos, kínálnak. Nagyon fontos, hogy a kollektív szerződések szerinti biz, jövedelmet és az ezen megfe, ez, ennek megfelelő oktatást is biztosítsuk az is fontos, hogy a, hogyha új szolgáltatónak adjuk ki a megbízást, akkor ott a munkakörülmények változatlanok legyenek. Ez, e, ezzel kapcsolatban egyszerűen nincsen semmiféle szabályozás. Ö, ö, igaz, hogy voltak erre már kísérletek különböző tagállamokban, de ezt egyedül az Európai Bíróság elutasította. Ö, következő kérdés az, hogy tartós munkahelyeket létesítsünk, hogy, hogy a vá- de az a vállalkozás kiszervezésének tapasztalata, hogy a minőség romlik, a munkakörülmények nagyon rosszak, és ez ez leginkább annak köszönhető, hogy ideiglenes munkavállalókat alkalmaznak, és nem stabil munkaszerződést. Végül pedig szeretnénk az európai, megegyezni arról, hogy legyen egy európai mércéje a földi kiszolgáló képzésének, és itt különösen a vizsgára gondolok, tehát arra, hogy legyen egy bizonyos igazolásuk arról, hogy elvégezték a képzést az nem létezik, hogy ezt nem, éget, nem engedhetjük meg, hogy például a repülőgépek ö, be, a podgyászt bepakoló emberek két napos képzés után elkezdhetik a munkát. És, és ugyanakkor a, az európai szociális párbeszéd tavaly áprilisban már összeállított bizonyos javaslatokat ezzel kapcsolatban, és idén márciusban is születtek szakszervezeti részről javaslatok, hogy hogy lehetne javítani a munkavállalók körülményeit. Nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha figyelembe vennénk a javaslatainkat, és köszönöm, hogy szót adtak nekem. Köszönöm szépen. Az utolsó meghívottunk, Krisztof Köpsen úr kapja meg a szót, aki gazdasági vezető az ACI Europe-nál. Ez egy nemzetközi repülőtéri tanács. Őket képviseli tehát. Az ACI Europe pedig magukat a repülőtereket képviseli. Ön kereskedelmi kamarában is dolgozott, az Európa-USA kereskedelmi kamarában, azelőtt pedig Németországban végezte a tanulmányait. Megadom a szót. Afternoon, everybody. First of all... Köszönöm, jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy meghívták a cégünket, az ACI Európát, és nagy örömmel osztom meg a véleményünket a az utaskiszolgálással kapcsolatban. Néhány szót szólnék az ACI Európa tagságáról. Mi egy brüsszeli bázisú 400 európai repülőteret képviselő szakmai szervezet vagyunk emellett vannak világüzleti partnereink, nemzeti reptéri egyesületek, stb. Ami a földi kiszolgálással kapcsolatos javaslatot illeti, a legfontosabb várakozásunk a minőséggel kapcsolatos, hogyha akarjuk összefoglalni a földi kiszolgálás, az nagyon sok mindent magába foglal az utaskezeléstől, a csomagmozgatásról, a repülőgépek ellátásán és szervizelésén kívül is még egy sor más tételt. Nagyon komplex, egymástól függő működésről van szó, ráadásul nagyon szoros határidőket kell a repülőgépek gyors fordulása miatt betartani. A repterek versenyeznek az utasokért, tehát a minősége, illetve költsége a földi kezelésnek szintén versenytényező lehet. Fontos tehát, hogy az európai reptereken jól működjön a földi kiszolgálás. Ami a földi kiszolgálási piacot, szolgáltatási piacot illeti, a legtöbb kategóriában teljesen nyitott. Négy kategóriában pedig minimális engedély szám korlátok léteznek. Hadd próbáljam indokolni ezeknek a korlátozásoknak az okát gyakran ténylegesen a tér kevés, tehát nincs elég terület arra, hogy egy repülőtér a földi kiszolgálókból többet alkalmazzon. Aztán vannak olyan repülőterek, ahol túl kicsi a forgalom ahhoz, hogy három, négy vagy öt földi kiszolgáló működjön. Ha pedig mégis annyi működne, akkor egy sor más nyomás elem lépne be a rendszerbe, például biztonsági aggodalmak, illetve a munkavállalók jogaival kapcsolatos aggodalmak, tehát hogyha sokan dolgoznának az előtérben, akkor nehezebb lenne a biztonsági szintet fenntartani. Vannak független kiszolgálók, ha megnézik a számokat, és megnézik azt, hogy 1996-ban még a repülő társaságok voltak a főszereplők, míg 2010-ben a legnagyobb piaci részesedéssel a független földi kiszolgálók rendelkeznek, ezeket követik a régitárságok, és a legkisebb részesedéssel a repülőterek saját földi kiszolgálói működnek. Nézzük az irányelv szociális hatását, mert anélkül a régi irányelv szociális hatását, mert anélkül az újat nehéz értelmezni. A földi kiszolgálás költségeinek 65-80%-a személyzeti költség. Tehát ha verseny alakul ki a piacon, akkor itt fog megjelenni a verseny, az ár lesz a legfontosabb tényező, természetesen a minőség is fontos, de az ár lesz a legfontosabb. 65-80 százalékos személyzeti arányoknál nyilvánvalóan a foglalkoztatási körülmények kerülnek nyomás alá, illetve a bérek kerülnek lefelé irányuló nyomás alá, ahogy azt itt a szakszervezeti kollega mondta, egyes országokban csökkentek a bérek, és csökkentek a verseny következtében az árak is 1996 óta 25%-kal csökkent a földi kiszolgálási szolgáltatások ára az európai földi kiszolgáló piacon. Ennek következtében egy olyan helyzet alakult ki, ahol a marzsok nagyon szűkek lettek ebben a szektorban, ugyanakkor a környezet rendkívül kompetitív marad, és ez erős nyomás alatt tartja a kiszolgáltatás minőségét, illetve a munkakörülményeket. Ennek egyik következménye az, hogy nagyon jó szociális partneri együttműködés alakult ki az európai szinten. Ezek eh, egy része eh, természetesen eh, a légitársaságok, a repülőterek, illetve a földi kiszolgálók egyfelől, másfelől pedig a munkavállalók szervezetei között alakult ki. A független szolgáltatók, a szakszervezetek és a repülőterek 2011 áprilisában megegyeztek abban, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogyha az irányelvet felülvizsgálják. Itt a szociális klauzulára gondolok, a tendereztetési eljárásra, illetve a deregulációs folyamat folytatására, illetve az ezzel kapcsolatos problémákra, ezzel kapcsolatban adtak ki egy közös eh, nyilatkozatot. Az Európai Bizottság javaslata abban a formában, ahogy azt mi ismerjük tavaly december óta. Az Európai Bizottság további liberalizálást javaló, javasol a, azzal, hogy az 5 milliónál forgalmasabb repülőteren három szolgáltató legyen, illetve a self-handling piac teljes megnyitását javasolja. Ez az árak és a munkakörülmények további romlásához vezethet tehát kicsit dogmatikusnak tűnik ez az erőlködés. A liberalizálás természetesen nem rossz dolog. Vannak olyan repterek, ahol 3, 4, 5 szolgáltatóval is jól működik a reptér, de ez a helyi körülményektől függ. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a döntést helyi, illetve tagállami szinten kell meghozni, nem pedig európai szinten. Erről szólt egyébként az előző ö, ö, irányelv is. Zavada úr egy munkaanyagot adott ki a ground handlinggel kapcsolatban éppen tegnap, és ebben szerepelt néhány érdekes javaslat, még ezeket elemezzük, de első látásra úgy tűnik, hogy Zavada úr meg akarja haladni az Európai Bizottság javaslatát. Négy szolgáltató elhelyezését igényelni, illetve a self-handling teljes definíciós megváltoztatását. Nyilván ezek érdekes és aggodalomra okot adó újdonságok lennének. Ami a szociális védelmet illeti, nemzeti jogszabályok kialakításának lehetősége a személyzet átadásával kapcsolatban, ez egy jó előrelépés, ugyanakkor mi egy kötelező személyzet átvétel előírását szeretnénk látni, tehát a mély helyett a shell segédigét használnánk a 12-es cikk angol változatában, tehát kötelező legyen a személyzet átvétele. Ez egy alapvető része lenne a az egész anyagnak, és ezért tartjuk fontosnak, hogy kötelező erejű legyen. Beszéltek itt már a kétnapos minimális kötelező képzésről. Ez a jelenleg irányelvhez képest előrelépés, erőrelépés, bár nem elég. Eh, az európai eh, repülőterek egy hetet szeretnének előírni, mert eh, ennyi kell ahhoz, hogy évente újra és újra átképezzük, kiképezzük a, a, a, a személyzetet, illetve a, ö, fenntartsuk a szakmai színvonalat minimális szolgáltatási standardok. A repterek szempontjából ez a legfontosabb tétel. Az európai légitársaságok, illetve repülőterek meghatározhatják a minimális standardokat, amelyeknek meg kell felelni az összes kiszolgálónak, természetesen a kiszolgálási szerződések általában a légitársaság és a kiszolgáló között születnek, ebbe pedig nem szólhatunk bele kívülről. Ugyanakkor egy minimális minőség előírása pozitív fejlemény, tehát ez ahhoz is szükséges, hogy maga a repülőtér megfelelően működhessen, és elkerülhessük azokat a problémákat, amelyeket a, az egyes földi kiszolgálás földi kiszolgáló cégek rossz teljesítménye hozhatna. A, vannak problémás javaslatok is, nevezetesen az a javaslat, hogy jogi értelemben válasszák el a repülőteret a kiszolgálótól, illetve a centralized infrastructure-re vonatkozó kitételek, ezek, ezeket problémásnak tekintjük, mert a repülőterek által nyújtott lé, földi kiszolgáló szolgáltatókat verseny hátrányba hozza a többiekkel szemben, márpedig mi a versenysemleges szabályozás hívei vagyunk. Eh, emellett van még az adminisztratív teherre vonatkozóan eh, eh, új javaslat, megint csak a központosított infrastruktúrával és jelentéstétellel kapcsolatban szeretnénk áronvonulasítani ezt a javaslati részt is. Végezetül és összefoglalóképpen a prioritásainkat ismételném meg a jogalkotási folyamatra vonatkozóan. Természetesen minket leginkább a földi kiszolgálás minősége érdekel, a légikikötőknek lehetővé kell tenni, hogy minimális minőségi standardokat írjanak elő. Nem akarjuk, hogy dogmatikus legyen ez a piaci liberalizáció. Tartsuk meg a jelenlegi irányelv rendelkezéseit, és hagyjuk meg a nemzeti szintre azt a döntést, hogy liberalizálni akarja a piacot vagy sem. Erősebb szociális védelmet szeretnénk, például a 12-es cikkben kötelező átvételt a személyzet vonatkozásában, hosszabb képzési időt a, szintén a személyzet vonatkozásában, és szeretnénk azt, hogyha a szociális partnerek véleményét, a szakszervezetek véleményét, a független földi kiszolgálók véleményét az Európai Parlament figyelembe venni akkor, amikor a véleményét megfogalmazza ezzel a jogszabálytervezettel kapcsolatban. Köszönöm. Maradt még egy picit több, mint fél óránk. Megnézzük, hogy ki szeretne hozzászólni. Steinbrück asszony, és aztán Hírs asszony. Ja, és most zunächst einmal... Köszönöm. Először is <clears throat> köszönöm a jelentéstevő munkáját, és mm, talán remélhetjük, hogy a jelentés az én ö, frakcióm alapállása szerint alakul. Egy kicsit már beszéltünk is erről. Ma szeretném azt aláhúzni, hogy ez nem tisztán német probléma. Az előző években más ágazatok liberalizálásáról is beszéltünk, a, például a postai szektor, és, szektor, és ott, ott is azt láttuk, hogy a minőség a fogyasztó, illetve a munkakörülmények szempontjából is csökkent, azt mutatja tehát, a, azt mutatják a felemények, hogy ezeken a területeken a liberalizási kísérletek, a munkakörülmények romlását és a képzésbe fektetett összegek csökkentését jelentette. Na most, hogyha egy ilyen érzékeny iparágot érint mindez, mint a repülés, a légi közlekedés, ahol amúgy is mindenféle más probléma van, akkor nem értem, hogy az Európai Bizottság miért nem foglal eh, állást, köz, illetve miért nem eh, tanácskozik a szociális partnerekkel. Nagyon konkrét kritikai pontok vannak itt, nagyon sok problémát pontosítottak különböző érintettek. Három kérdést tennék föl a három előadást megtartó urakhoz a Brussels Airlines képviselőjét arra azt kérdez, az, arról kérdezném, hogy valóban az, az a véleménye, hogy a nagyobb verseny és az olcsóbb árak jobb minőséget garantálnának? Hiszen a földi kiszolgálás árak a repülőjegyek árában kevesebb, mint százalékban ban tükröződnek. Hát tényleg itt kell -e verseny, versenyt generálni. Én az arab félszigetekkel foglalkozó delegációban ott a dubai és Abu Dhabi helyzettel is foglalkozom. Most valóban az a véleménye önnek, hogy az ott tapasztalatú munkakörülményekkel kell nekünk versenyképesnek lenni? És akarunk versenyre kelni az ottani munkakörülményekkel? A következő szakszervezeti képviselőhöz azt, mond, azt kérném, kérdezném, hogy van-e arról becslés, hogy ha egy az egyben átültetnék ennek, ezt az irányelvet, akkor milyen lenne a fejlődés, és hogy nézne ki a helyzet a, a bizonytalan foglalkoztatás, bizonytalan szerződések területén. Az repülőterek tanácsának képviselőjének pedig azt kér, képviselőtől azt kérdezném, hogy milyen biztonsági követelményeket állítanak akkor, amikor több szolgáltató működik, ugyanis én úgy gondolom, tehát hogy a, a szolgáltató felé milyen követelmények vannak, és hogy a szolgáltató a munkavállaló felé milyen követelményeket támasztat, és ezzel kapcsolatban az irányelv hogy függ össze. Még ezzel más kérdésem lenne, de most nem folytatom. Hirs asszonynak fogom megadni a szót, a Hende asszonynak, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy ilyen német kör. De... Köszönöm, elnök asszony. Először a liberalizálásról szeretnék beszélni. Ugye a, eh, liberalizál, a liberális frakció tag, tagjainak ez csak öröm lehet, de hát én ezt nem egészen így látom. Nagyon, gyakorla, nagyon sokszor az van, hogy a verseny javítja a minőséget, de azt, azért azt úgy gondolom, hogy azt is meg kell nézni, hogy milyen, milyen versenyről van szó. A légitársaságnak lehetősége van arra, hogy két szolgáltató közül válasszon, és úgy gondolom, hogyha több versenyt szeretnénk, akkor, ahogy ezt a Brussels Airlines képviselője is elmondta, akkor itt először is a minőség az egyik fontos szempont, másfelől pedig a költség. Tehát <clears throat> tudjuk, hogy az európai légitársaságok nagyon nagy költségterhek alatt nyögnek, és tudjuk, hogy a, az arab területen dolgozó légitársaságnak is nagyon jól ismert ez a helyzet. Tehát jó lenne, hogyha átgondolnánk, hogy a verseny hogy alakul, és mivel a földi kiszolgálás ennyire ö, ö, munkaintenzív, ö, ezért természetes, hogy ott a, muszáj, hogy kifizetődjön a verseny. És úgy tűnik, hogy a, ha a verseny úgy a verseny azt eredményezi, hogy csökkennek a csökkennek a fizetések, és hogy a fizetésekkel kapcsolatos szociális juttatások is gyengébbek lesznek, hát ez akkor nem, nem úgy alakul, ahogy azt mi liberálisok elképzeljük. És ugye kritikusan kell megtekinteni ezt. A hatos cikk az, ami itt a figyelmünk központjába kerül, és nagyon sajnálatos, hogy ez, ezzel kapcsolatban nincsen befolyásunk, pedig az lenne jó, hogyha pont pontosan ezt szeretnénk elérni. Aztán az az szolgáltatóváltás esetén a személyzet átvételéről is volt szó. Első, te, első látásra ez lehet, hogy jónak tűnik, de végül is ki tudja, hogy ott maradnak-e azok a dolgozók, akiket az új vállalkozó átvesz. Tehát azért ha elsőlátásra jón, jónak is tűnik, azért megkérdőjelezném, hogy fontos-e ennek a követelése. A az oktatás, illetve a továbbképzés szempontjából. Ugye ebből az utasok és a munkavállalók egyaránt, valamint a légitársaság is csak jól jöhet ki, mindenkinek érdekében áll, hogy minden működjön, annak ellenére, hogy egy megfelelő minőségi képzés nem olcsó dolog, úgyhogy ennek a követelése is helyes. Még egy kérdés merült fel bennem, hogy ez az egész, ezek a követelmények hogy fognak majd működni. Tehát egy, esetleg egy hatásvizsgálat segítségével jó lenne kideríteni az, hogy milyen költségeket jelentenek ezek, ezek a követelmények, és hogy azok hol csapódnak le, hogy például az egyes tagállamokban, hogy alakulnak majd ezek a költségek. Van egy pár javaslat ezzel kapcsolatban, de jó lenne, hogyha a bizottság konkrét hatásvizsgálatot készítene ezeknek a, javaslatnak a javaslatoknak a költségbeli hatásairól is, és persze egy, egy nyomon követő vizsgálat is nagyon jó lenne. Thomas Handel. Köszönöm szépen. Thomas Handel kapszott. Zunächst eine Bemerkung, dass die Kollegin a Hés asszony ugye megjelenik itt körünkben a kis piac, piac támogató liberális politikájával, és azt mondja, hogy ne avatkozunk be a piac működésébe. Sajnos a, amikor a bizottság elkészítette ezt a dokumentumot a földi kiszolgálásról, akkor azt úgy készítette el, hogy sem szociális, sem biztonsági szempontból, sem fogyasztói szempontból nem lehet ezt elfogadni. Olyan helyzetben vagyunk, ahol a bizottság által javasolt liberalizáció ahhoz vezete, hogy a földi kiszolgálás területén 40%-kal csökkent az alkalmazottak száma, és a, ugyanakkor rendkívül nagymértékben megnövekedett a járatok száma. Ez tulajdonképpen egy szervezett fizetés dömpingnek mondható. Azt is látjuk, hogy a fizetések 20%-kal csökkentek, és ez azt jelenti, hogy a földi kiszolgálásban dolgozók 40%-a szegénységi küszöb alatt él. Hát ilyenfajta liberalizációt nem, togatunk, nem tudunk támogatni, ilyen, ilyen túlszejtő politikát képtelenség támogatni. A liberalizálásról általában véve nyugodtan tár, tárgyalhatunk. Felőlem akár 36 szolgáltató is működhet egy repülé, repülőtéren, hogyha mind a 36 betartja a szociális körülményeket, hogyha a biztonság, a munkahelyi egészség és biztonság követelményeinek mind megfelelnek. De nem lehet szervezetten olyan munkahelyet teremteni, ahol ezeknek a szempontoknak nem felelnek meg a szolgáltatók. A munkajogi, szociális és biztonsági szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni, nem engedhetjük meg, hogy olyan szabályok létesüljenek, amelyek akár a az utasok, akár pedig a dolgozók kárára lesznek majd kihatással. Megkérdezném először is, hogy igaz az, hogy a földi kiszolgáló tevékenység get végzők még a tőkeköltségeiket sem tudják megtermelni. De azt hallottam, hogy egy 200 eurós jegy, jegyen további liberalizációnak köszönhetően a, az utas csak kb. egy, egy másfél eurót tudna megtakarítani. Hát ez teljesen marginális összeg. Akkor, akkor el is küldhetjük rögtön nyaralni az összes bizottsági kollégát, mert az ilyen szabályozásra tényleg nincs szükség. Következő kollégámnak azt a kérdést tenném föl, igaz-e az, hogy a német repülőtereken. Egyrészt egy ö, egy olyan ember van, a, egy, egy embernek kell a földi kiszolgálásnál gondoskodnia akár három repülőgépről is, és ugye az ilyen, az ilyen járat sűrűségek mellett, hogyha ez igaz, akkor az, az, az valóban nagy aggodalmat kelt bennem is. Nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő számú képzett, jól képzett alkalmazott. Köszönöm, Becker úr, utána Szerkesz úr, aztán a válaszok következnek. Becker úr. Elismerik, hogy az ember kell, hogy a középpontjába álljon a gazdasági verseny gondolataknak. Én is egy kicsit kétséggel kezelném a verseny célját, és megemlíteném azokat a kényszerítő elveket, amelyek a, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Én úgy gondolom, hogy egyen, nincs meg az egyensúly az elvek között. Nem látom, hogy legalábbis abban, a, abban az ágazati vizsgálatban, amiket, amik elérhető, abban az lát, látszik, hogy az alkalmazottak sínlik majd meg a liberalizáció terhét. Nagyon sok olyan repülőtér van, amely nem is fejezi ki a liberalizáció iránti igényét, sőt azt sem látjuk minden repülőtéren, hogy ezzel kapcsolatban nyomás nehezedne a repülőterekre úgyhogy emiatt aztán nem is nagyon tudjuk, tudjuk támogatni ezt a javaslatot. A versenyképesség az egyik oldalról, másik oldalról pedig a javaslatok lehetséges káros hatása közötti egyensúly úgy tűnik, hogy arra felé billen, hogy nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Jó, szerkesz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony egy kis mediterrán diétára szeretnék most invitálni. Túl sok sört ittunk, egy kis pirosbort is ígyunk Spanyolországból. Hadd mondjak pár dolgot a bizottság képviselőjének, hogy a főnökeinek továbbíthassa ezt a két világos hozzászólást. Túlságosan gyakran, amikor az Európai Bizottság felszól, akkor úgy tűnik, hogy elf elfelejtik, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 9. cikke alapján dolgozunk, aminek az áradéka kimondja, hogy minden Európai Uniós politika megfelelő szintű foglalkoztatási minőséget és minőségi munkát szeretne, miközben a, a versenyt is támogatjuk, és ott van az európai karta, nagyon két ellentmondásos álláspont összeütköztetése után a munkaadók oldalára helyezkedik az Európai Bizottság, és a dolgozókat csak a szakszervezetek védik. Úgyhogy ne legyünk meglepőek, meglepettek, ami a dolgozókat és az állampolgárokat illeti, az Európai Bizottság rendszeresen és szisztematikusan a jogaik rombolása mellett foglal állást. Ez óriási probléma Európa számára. Gyakorlatilag visszafelé haladunk. Már nem az európai szociális modell, az európai szociális karta, csak az európai, nem, nem szociális piacgazdaság, hanem csak simán európai piacgazdaságot élünk. A piacgazdaság elé oda tudtuk tenni azt, hogy szociális, és ez egy óriási vívmány volt. Úgyhogy kérem, mondja el a főnökeinek, hogy mi nem csak a németek, hanem mi mindannyian aggasztónak találjuk azt, hogy a dolgozók Európájában, az állampolgárok Európájában akarunk hinni, a versenyképesség nem csak a pénzről szól, és a költségek csökkentéséről, és mindjárt befejezem, elnök asszony. A versenyképesség, ahogy azt azt szerződések kimondják, a szociális párbeszédről is szól, a dolgozók és a cégek közötti szövetségek kiépítéséről, hogy a munkaminőségét és a szociális lét minőségét itt Európában növelni lehessen. Úgy gondolom, legalábbis a szocialista képviselők úgy gondolják, hogy nekünk ezzel a kezdeményezéssel nagyon komoly problémáink lesznek. Köszönöm, elnök asszony! Jelentéstevő úr kíván-e konkrét kérdéseket feltenni a három meghívottnak, mielőtt megadom nekik a szót, de gyorsan tegye, különben nem lesz idejük válaszadásra. Hát az egyetlen eh, diktatúra, amit el lehet fogadni, az az óra által diktált. Eh, egy pár kérdést szeretnék feltenni, például arról, hogy ha majd további szolgáltatókat is beengedünk a piacra, meg vannak győződve arról, hogy ezzel megnő majd a minőség? Valóban meg vannak győződve arról, hogy ez jól fog működni? Tényleg javasolt a verseny további serkentése? azt, ha azt mondjuk, hogy monopól helyzetben nem engedünk senkit, akkor ez valóban azt fogja eredményezni, hogy a minőség jobb lesz. Aztán az, az, az em, azt mondja a bizottság, hogy két nap elég a kiképzésre, az oktatásra. Most én tudom, hogy van egyfajta diploma arra, hogy valaki bizonyos feladatokat az repülőgépekkel kapcsolatban elvégezzen, és, és az teljesen világos, hogy a képzés minősége nagyon-nagyon fontos. Ezt kérdezném, hogy valóban úgy gondolják, hogy, hogy ez megmarad, és hogyha tényleg stimmel az, amit a jegyről mondanak, tehát tényleg az van, hogy egy 200 eurós jegyből csak egy, egy e egy eurós megtakarítást tudunk produkálni a liberalizálással, és ezért csapunk ekkora nagy hűhót. Aztán természetesen nem csak német repülőterekről, illetve nem csak észak-déli viszonylatról van szó, hanem az összes többi repülőtérről is. És aztán azt mondjuk, azt mondja a kolléga ha, helyesen, hogy nem csak 60 ezer emberről van szó, hanem 300 ezer alkalmazottat fog érinteni, úgyhogy ezért is nagyon fontos ez a javaslat. A hatos cikk értelmében nem vagyunk kompetensek, de a mi szakbizottságunk tagjainak joga van módosítókat benyújtani az én jelentésem amúgy a, a másik jelentés kapcsolódik ehhez, és, és én azért leszek majd felelős, amiért én dolgozom. akkor megállapítom, hogyha megnézem a térképet, Görögország ugyanazon az alapon található, mint az előadó országa. Most megadom a szót a meghívott vendégeinknek, és azt javaslom, hogy ugyanabban a sorrendben válaszoljanak, mint ahogy először felszóltak. Ezért Jandelőv úr az első. És sajnos azt szeretném kérni, hogy maximum 5 percben válaszoljanak, hogy minden ki lehetőséget kapjon a kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szakbizottság tagjainak a nagyon releváns kérdéseket megpróbálok majd a saját, illetve a mi tapasztalataink alapján a lehető legjobban megválaszolni őket a lehető legteljesebben. Én öt szint, öt pont végigmondásával szeretnék most reagálni. Az egyik a költség és a költség hatása a jegyára. Amit tapasztaltunk alapján, mi légitársaság vagyunk, a földi kiszolgálás a verseny előnyünkben rendkívül fontos szerepet játszik európai légitársaságként. Miért? Azért, mert a költség 15%-át teszik ki, és itt nem csak a fogyászkezelésről és a az előtéri kiszolgálásról van szó, hanem nagyon gyakran ugyanezek biztosítják például a vipvároknak az ellátását is. 5% az számunkra nagyon fontos költségváltozás. A tapasztalatunk az volt, hogy a múltban csökkentek az árak, például ugyanolyan légi jármű esetében 2000 euróról akár 400 euróra le lehetett csökkenteni. Persze itt a országok közötti különbség is volt. Nem mondom azt, hogy az egyik jó, a másik nem jó, de azt mondjuk, hogy az óvatos, fokozatos liberalizáció az járhat következménye számunkra, ez az ár különbség jelentős, egy légitársaság számára ez jelentős. Azonban azért is fontos, mert a ground handling az a szolgáltatás minőségére is kihatással van, a csomagok megérkeznek-e vagy nem, az is számít, az is számít, hogy késve indul -e a repülőgép. Nem csak a földi kiszolgálásra hagyatkozunk ezeken a területeken, de tőlük is nagyon függünk minden perc késlekedés legalább 100 euróba kerül, és az indirekt költségei is a késéseknek óriásiak. Igen, tehát versenyhelyzetünkben igenis fontos, hogy mennyibe kerül a földi kiszolgálás, és úgy gondoljuk, hogyha, gondol, gondoljuk, hogyha a minőség növekszik, az illetve minőségre odafigyelünk, annak komolyabb kihatása lehet a jegy ára, mint egy euró. A kollégáim itt mellettem és a képviselők is mondták, hogy a földi kiszolgálás költségének 70-80%-a a dolgozók fizetése. De a költségek ellenőrzése, a költségek visszaszorítása nem csak a fizetések visszaszorítását jelenti. A jól minőségű szolgáltatás nyújtó földi kiszolgálók azok jól motiválják az embereket, nagyon odafigyelnek arra, hogy a, hogy szervezik meg a feladatokat. Ezen is tudnak megtakarítani. Egy alkalmazottnak az egy adott fizetése is összetevő, de nem az egyetlen összetevő. És hogyha a különböző reptereken dolgozó csoportok összeülnek, és a legjobb gyakorlatokat megosztják egymás között, ebben az reptéren ez bevált, és azt átvisszük a másik reptére is, az is óriási költségcsökkentést tud elérni ezzel profibá válik az üzlet, és nem feltétlenül csak csökkentik a dolgozók munkabérét. Aztán nézzük meg ma, sok reptéren Európában két szereplő van, két földi kiszolgáló. Tehát van verseny, de azt látjuk, hogy bizonyos helyeken, különösen nagy repülőtereken, a nagy volumennel repülő légi társaságok számára az átlépés költségei miatt nagyon nehéz váltani. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a nagy reptereken legyen kötelezettség arra, hogy legalább három földi kiszolgáló legyen, hogy tovább töredezzen a piac, és legyen opciónk, mint légitársaságnak váltani. Ma a Brussels Airline nevében, de például a Lufthansa csoport más légitársaságaira is ez igaz, a nagy öm, reptereken a két földi kiszolgáló az de facto monopóliumot jelent a nagy légitársaságok számára, mert nincs esélyünk váltani. A két földi kiszolgálónál azt tapasztaljuk is, hogy a professzionális, jól működő földi kiszolgáló cégek azok a munka törvénykönyvét tiszteletben tartják, rendesen bánnak a dolgozókkal, és nem akarják elveszíteni azt a repteret, ahol dolgoznak számunkra, a Brussels Airlines számára, a mi tapasztalataink alapján, illetve az ágazatbeli kollégák tapasztalata alapján, ahogy már említettem, azt a megnyitást, ami mindenki számára minden reptéren feltételek nélkül történne, ezt nem tudjuk ösztönözni, nem tudjuk elfogadni, de a fokozatosan óvatosan kettőről három földi kiszolgálóra való nyitást, azt támogatni tudjuk. Hogyha nem vagyunk óvatosak, akkor a szolgáltatás minősége nem fog javulni. És még egy-két példát, ha megengednek, ahol a múltban a liberalizáció nem. Köszönöm. Ingo um, Consforce úr következik. Elnök asszony is utalt arra, hogy tulajdonképpen két féle régi társaság van, és az egyek közül a közepes nagyok olyanok, mint a brüsszeli. Azt lehet mondani, hogy 2011-12-ben a követ, közvetlen működési költsége ezek a nagyobb, nagyobb légitársaságoknak 800 ezer euró volt, és ebből millió euró volt, és ebből 4,9% volt a földi kiszolgálás költsége. Na most a földi kiszolgálás csak egy része vonatkozik a Németországban szabályozott mun- a munkahelyekre, e, ennek egy nagy része nem szabályozott. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy itt nem százszerzalékos, hanem kb. 70 80 százalékos lefedettségét találjuk a munkavállalóknak, és a azt mondhatjuk, hogy az összes költség 0,35 százalékos változatátását eredményezné a bizottság javaslata. Na most, hogyha egy repülő jegyre leszámít, kiszámítjuk, egy 200 vagy 3-400 eurós jegyre kiszámítjuk, akkor látjuk, hogy körülbelül mennyibe kerül ez. A nagyobb légitársaságok esetében több milliót lehet ezzel termelni, de a versenyhelyzet az nem csak az európai légitársaságok között, hanem a külföldi légitársaságok között sem lesz jelentősen más. Ugye azok a légitársaságok, amelyek a Lufthansa-hoz hasonlóan jól szervezetten működnek, azokkal kapcsolatban azokkal kapcsolatban is elmondható, hogy kb. 4,4%-át teszi ki a földi kiszolgálási költség az összköltségnek. Van egy csoport, amely készített egy kimutatást is erről, hogy a földi kiszolgálás költségei mennyibe kerülnek, ezt el lehet olvasni, ezt a jelentést, és akkor lesznek más adatok is, amire a véleményüket alapozni tudják majd tisztelt képviselők, de most, hogyha ez a javaslat végrehajtásra kerül, vagy még egy ennél messzebb menő javaslat is végrehajtásra kerül, akkor Angliában, Portugáliában, Spanyolországban azt fogjuk majd tapasztalni, és más európai országban is, hogy hogy romlanak majd a munkakörülmények, és az olyan országokban, ahol csak nagyon kis részét, nagyon kis hozzáférése van a kiszol, földi kiszolgáláshoz, a szolgáltatást nyújtók, ott a fizetések is csökkenni fognak, és a minőség is csökkenni fog, valamint az oktatás mértéke vagy csökkenni fog, majd, vagy majd egyszerűen meg fog szönni. Tehát egyre kisebb, egyre rosszabb oktatásban, képzésben részesülnek majd a munkavállalók, és ez természetesen kihat majd a biztonságra is. Az európai országokban ugye látjuk, hogy hova lyukadunk majd ki, hogyha nem lesznek megfelelő erős szociális szabályok ezen a téren, és hogyha a liberalizáció továbbra is elharapózik, hiszen akkor rosszabbak lesznek a munkakörülmények, és ez azzal jár majd, hogy az állami költségek is megnövekednek, például azért, mert mert majd munkanélküli segélyeket kell fizetni azoknak, akik elvesztik a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy valaki görög, brit vagy portugál, az az érdeke, hogy ez a nagyon érzékeny terület, a légi közlekedés területe, illetve az itt dolgozó munkavállalók, nekik joguk van ahhoz, hogy az európai szabályozás a szociális erőrelépés céljait szolgálja itt ezzel, ennek az érdekében kell együttműködnünk, és nem szabad azt megengednünk, hogy bizonyos vállalatok bizonyos érdekeit vesz, vegyük csak figyelembe. Krisztof... Köszönöm szépen, utolsó meghívottunk. Krisztof Kopsen. Uh, Köszönöm ezeket az értékes kérdéseket. Említették a Bécsi repülőteret Nyilván egyes repterekkel kapcsolatban én nem tudok kommentálni kérdést, de olyan repterekkel kapcsolatban tudok mondani példákat, illetve álláspontom, amelye, amelyek földi kiszolgálással is foglalkoznak. Nos, ezeken a repülőtereken általában a marzs nagyon alacsony, sőt a földi kiszolgálás veszteséges üzeme volt a repülőtereknek nagyon gyakran. Amikor a liberalizálásról beszélünk, akkor ugye felmerül ez a kérdés, hogy hogyan lehet a profitot növelni növelni, mert hát itt a profitabilitással eh, komoly problémák vannak a eh, reptéri földi kiszolgálás kapcsán. Nyilvánvalóan a liberalizálás eh, ezt befolyásolja. Szeretnék a munkavállalók átvételével kapcsolatban is mondani valamit, de kicsit kitágítva a képet, mert néha az lenne, a, mint hogyha úgy néznek ki a helyzet, mint hogyha itt most csak a német ügyekről beszélnénk, de itt nem német ügyről van szó, ez mind a 27 tagállamban alkalmazandó rendelet lenne, és az itt felmerülő szociális kérdések mind a 27 tagállamra érvényesek. Hogyha a kötelező, illetve a munkavállaló átvételről beszélünk, ott gyakran felmerül Spanyolország példája. Spanyolországban eh, van egy szektorális, egy ágazati megállapodás a munkavállalók átvételéről. Vannak olyan országok, eh, ahol eh, korlátozott a piaci hozzáférés. Egy kötelező munkavállaló átvétel az pozitív lenne ezen országok számára Egyébként nem vagyok abban biztos, hogy egy évvel a munkavállalók átvétele után az a tény, hogy elbocsátható mondjuk egy évvel az átvétel után a munkavállaló, az, az kötelező átvétel elleni érv lenne. Nyilvánvalóan hosszabb időhorizontban kell gondolkodnunk, hogyha valaki egy korlátozott piacon ilyen esetben munkavállaló, ugye 7 éves szerződésekről van szó, az viszonylag hosszú távú biztonságot jelenthet a munkavállalóknak, munkahelyük biztonságára van szükség, a repülőtéri stabilitást akar, nem akarja a munkavállalók szaktudását elveszíteni. Ez nem egy teljesen liberalizált piac. A, egy teljesen liberalizált piacon a munkavállalók átvállalása, átvétele az teljesen másként működik. A másik dolog az a self-handling, erről nem beszéltünk részletesen, de a self-handling definíciójának megváltoztatása, illetve a az alvállalkozók bevonásának eh, másképpen történő szabályozása eh, megváltoztatja a szociális körülményeket. A repterek eh, jelenleg nem alkalmazhatnak alvállalkozókat, hogy a légitársaságunk nem alkalmazhatnak szakvállalkozókat. Hogyha megengedjük a légitársaságunkra az alvállalkozó alkalmazását, akkor az az alvállalkozó nem feltétlenül az a két vagy három földi kiszolgáló lesz, amely már egyébként aktív azon a repülőtéren, és ez eh, már is további nyomást eh, fog helyezni a minőségre, illetve a munkál, munkavállalók körülményeire. Tehát még egyszer ismétlem, ez nem csak egy-két országra vonatkozik ez a rendelet, hanem az összes tagállamra, és ezeknek az új rendelkezéseknek van szociális kihatásuk. Van úr feltett egy kérdést, amely arra vonatkozott, hogy egy új szolgáltató megjelenése valóban minőségi változást hoz-e. Nos, ha egy repülőtéren nagyon jó a kiszolgálás minősége, már most is, három-négy szolgáltató működik, viszont a marzs viszonylag szűk, akkor ez a jövőben is így folytatódhat, tehát működhet az a, légitársaság, a légikikötő. Ugyanakkor egy másik repülőt téren e, úgy néz ki a helyzet, hogy van egy nagy légitársaság, amely 70%-át fedi le a forgalomnak, és éppen ezért az ő e, szolgáltatója 70%-os részesedik, a másik pedig e, lefedi ezt a 30%-ot. Ezen a repülőtéren egy harmadik szolgáltató megjelenése nem fog, nem fog pozitív fejleményeket hozni. Ezért is mondjuk azt, mivel reptérről reptére más a helyzet, hogy nemzeti szinten kell eh, szabályozni a kérdést, nem pedig felülről európai szinten kényszeríteni a változást. Köszönöm. Most pedig az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót, és kérem, hogy legyenek rövidek, tömörek. Köszönöm. Köszönöm, hogy eh, én is még egyszer szót kapok. Az Európai Bizottság elismeri azt, hogy mennyire érzékeny és politikailag is kényes téma ez. Ezért is jegyeztük fel az itt elhangzottakat, és ezért vagyok hálás, hogy részt vehettem a vitán úgy gondolom, hogy a javaslatunknak kiegyensúlyozottnak kell lennie, és figyelembe kell vennie a szociális dimenziót. Szerkász úrral ebben teljesen egyetértek. Ezért is mondom azt, hogy kiegyensúlyozott a javaslatunk, és ezért vannak abban olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik azon tagállamok számára, amelyeknek törekvéseit az Európai Bíróság korábban blokkolta, hogy meglépjék azokat a lépéseket, amelyeket szerepel, szeretnének. Enélkül a rendelet nélkül nem tudják meglépni meglépni ezeket a tervezett lépéseket. Ez a rendelet nem csak liberalizálásról szól. A liberalizálás, ami a rendeletben szerepel, korlátozott, egyetértek azzal, amit a Brussels Airlines képviselője mondott, step by step, és fokozatos liberalizálásról van szó. Négy olyan terület van, ahol nincs teljes verseny, és a liberalizálás a legnagyobb repülőtereken pusztán annyit jelent, hogy kettő helyett három földi kiszolgáló lesz. Sokat beszéltek itt a kiképzésről, illetve a szakképzésről. Azt gondoljuk, hogy a képzési színvonal tényleg csökkent az ágazaton belül, ezért is javasoltunk kötelező képzést. És ez természetesen összefügg elválaszthatatlanul a minőség kérdésével is. Eh, Steinbrück is, eh, eh, asszony is említette a biztonsági kérdést. A biztonsági kérdés is a minőségi kérdések közé tartozik. Ez a kettő is össze van kötve. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak. Remélem hasznos volt, amit elmondtam. Köszönöm. Most ezzel a délelőtti munkánkat befejeztük, és Thomas Mann úr véleményével június 20-án fogunk legközelebb eh, eh, foglalkozni. 15 eh, órakor találkozunk. Köszönöm.